Kedves kollégák! Our afternoon session with point 11 of our agenda. 11-es napirendi pont, fenntartható ö, pénzügyek közmeghallgatása. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy Erik Asert köszönthetem, Michel Ayettát, és Joshua Jaren, Jaren collins akik ebben a témában lesznek az előadóink. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttek. És ez a mai meghallgatás az ECON saját kezdeményezésű jelentését hivatott támogatni a fenntartható a pénzügyek témájában. Önök is tudják, hogy ezzel kapcsolatban várakozó állásponton vagyunk, egy elsődleges jogalkotási javaslatot várunk az Európai Bizottság részéről, májusra várjuk ezt, és nagyon fontos témakörről van szó, és nagyon nagy örömünkre szolgál az, hogy ezt ilyen kiválóságokkal tárgyalhatjuk meg, mint önök. Szeretném sokkal szélesebb kontextusba helyezni mindezt, a globális rend megőrzése érdekében, és megkívánjuk vitatni azt, hogy mindenek milyen hatása lesz a jövőbeli gazdasági folyamatokra. 10 percet adunk a felszólalóknak, és utána pedig következnek a jelentéstevők. Szeretném megadni a szót Erik Ashernek, ő lesz az első felszólalónk, ő az ENSZ környezetvédelmi programjának pénzügyi kezdeményezésétől érkezett, ez az unep.fi. Köszönöm szépen! kedves Gualtieri úr és Scott Kato jelentéstevő. Nagyon nagy örömömre szolgál az, hogy itt lehetek a mai napon. 25 évvel ezelőtt néhány bank és biztosító társaság az 1992-es föld csúcs találkozó kapcsán egyezett meg abban, hogy egy fenntarthatóbb pénzügyi rendszer kiépítésén kívánnak együtt dolgozni. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra az, hogy az ENSZ nevében szólalhatok itt fel. Egészen a megalakulásunk óta megpróbáltunk mindent megtenni, annak érdekében, hogy a globális fenntarthatóság és a környezetvédelmi szempontokat, a Global Compactot beépítsük a pénzügyi rendszerekbe. 70%-a az intézményi befektetőknek ma már részese ennek a programnak. 2012-ben Banki Moonnak köszönhetően a fenntartható biztosítási rendszer kiépítését kezdtük meg, ez ma 25%-át teszi ki a világpiacnak. Van aztán egy UN tőzsde rendszerünk is, amely szintén fontos hatással van, és megpróbálja beépíteni a működési rendszerébe a fenntartható fejlődési, illetve környezetvédelmi szempontokat. 1992 óta szép lassan egyre többen figyelnek oda ezekre a kérdésekre, először önkéntes módon csatlakoztak a rendszerhez, igen sok statisztika mutatja már, hogy milyen határokat léptünk át a Föld fenntarthatóságának szempontjából, aztán hát ugye a múlt nyáron ugye a különböző hurikánok és borzalmas természeti csapások megtizedelték a lakosságot, és szörnyű anyagi károkat is okoztak. Nem csak klíma kapcsolat klímával kapcsolatban mondhatjuk el ezt, hanem azt is figyelembe kell vennünk, hogy a globális termelési láncolatok nem sokára ki fognak fogyni alapanyagokból, illetve természeti kincsekből. Nagyon nagy a problémarendszer, úgyhogy igazi választó útnál vagyunk, és ezért a szociális kormányzási szempontokra szükség van. Kockázatelemzési rendszereken keresztül kell elemeznünk a fenntartható klímaváltozás okozta problémákat is kiálló új gazdasági rendszer kiépítését. Fontos az, hogy pozitív hatást tudjunk elérni. Annyira kritikus a helyzet, hogy a magas szintű munkacsoport azt mondja, hogy rendkívül sürgősen kell fellépnünk, egy fontos dokumentumot hoztak létre ez Kína mellett az egyik legfontosabb dokumentum, amely a pénzügyi szerkezetek, illetve rendszerek fenntarthatóságát hivatott előkészíteni. Európa mindenképpen egy fenntarthatóbb gazdasági helyzet és fenntarthatóbb társadalmi rendszer kiépítésének útján vezető szerepet fog betölteni. Néhány gondolatot szeretnék önökkel megosztani a cselekvési tervünkből, és abból, hogy az önök szakbizottsága hogyan használhatja föl az általam megemlített adatokat. Amennyiben alkalmazzuk ezeket a szempontokat, hozzá tudunk járulni egy fenntarthatóbb gazdasági rendszer kialakításához. Erősíteni kell az ajánlásokat, különböző területeken. Itt nem radikálisan különböző javaslatokról van szó, de vannak speciális ajánlások, amelyeket figyelembe kell vennünk. Az egyik a hatáskörök és az érintett felek kérdése. A fenntarthatóság általánosságban a gazdasági és szociális faktorokra kell odafigyeljen, és ahogyan kimondják a jelentés készítői, a zöld szempontokat kell a klímaváltozás meg akadályozása érdekében figyelembe venni, illetve az üvegházhatású gázok csökkentésére irányuló terveket kell figyelembe venni. A fenntartható finanszírozási rendszerek vagy pénzügyi rendszerek nem állnak meg természetesen az európai határokon, sőt, ez a biztonsági kérdésekkel, az élelmiszerbiztonsággal, a bevándorlás okozta problémákkal is összefügg. Szociális kérdéseket nem csak helyi szinten kell figyelembe vennünk. A bankoknak rendkívül fontos szerepe van Európa pénzügyi rendszerében, és ezért hogyha megvizsgáljuk a hatáskört és az érintett feleket, mi azt javasoljuk, hogy ezt komolyan kell venni, és a fenntartható a finanszírozási rendszerek, bankrendszer, illetve pénzügyi rendszerek irányába kell elmozdulni. taxonómia kapcsán azt javasoljuk, hogy fenntarthatósági témákat, mint a klímaváltozás, szektoriális megközelítésben kell alkalmazni. Speciális technológiákra van szükség, itt egy pozitív listáról van szó ebben az ajánlásban. Még akkor is, hogyha állandóan naprakészé kívánjuk ezt tenni, mégis a már meglévő szektorok, illetve az ezek közötti átjárhatóság javítására van szükség. A változásokkal fenn kell tartani a kapcsolatot, hogy aktív részesei lehessünk a változások előidézésében. További üzleti modellekre van szükség, és arra, hogy ezek az új üzleti modellek figyelembe vegyék az energiahatékonyságot, és azt, hogy mennyire képesek hatással lenni az átalakulásra az oktatásban, akár a különböző holisztikus megközelítésekben kell ezt elősegíteni, a pozitív és negatív hatásokat figyelembe véve a fenntartható fejlődés három pillérjének mentén. Elő kell készülnünk egy olyan új gazdasági rendszerre, amelyben az a hatásokat vesszük figyelembe, és a különböző befektetési csoportok, bankok, pénzintézetek a pozitív hatást kell megcélozzák a gazdasági tevékenységük során. Ezért egy keretrendszer kialakítását javasoljuk, és ez egyébként szerepel már az önök javaslatában is a taxonómia kapcsán. A kötelezettségek tekintetében fontos lenne tisztázni, hogy ki miért felelős. Itt 400 15 különböző joghatóságból érkező 400 vezető találkozása kapcsán alakítottuk ki az ajánlásainkat, és igaziból szükség van arra, hogy a jogalkotók részéről világosabb iránymutatást lehessen tapasztalni. Szociális faktorok, környezetvédelmi faktorok rendkívül fontosakká fognak válni a befektetési folyamatok során. Éppen ezért a hitelezési kötelezettségek nem csak a pénzügyi teljesítménytől kell, hogy függjenek, hanem attól is, hogy milyen típusú feltételrendszernek felelnek meg a célok, beleértve akár a az etikai kérdéseket, vagy a környezetvédelmi szempontokat. A fenntarthatóság fontos új szempont, és mi azt javasoljuk, hogy az Európai Uniós befektetési szempontok között szerepeljenek ezek a gondolatok is. Az európai intézmények ebbe az irányba haladnak, és ez nagyon üdvözlendő. Aztán a kockázatkezeléssel kapcsolatban a befektetések, illetve a biztosítási ügynökségek területén fontos az, hogy mind a mm, kockázatok viselői, mind a biztosítási társaságok figyelembe vegyék az új szempontokat. Itt a befektetési oldalra gondolok különösképpen, és meg kell értetni a közösségekkel azt, hogy hogyan lehet megelőzni és csökkenteni a katasztrófa kezelés, a katasztrófák kialakulását, illetve ezeknek a kezelését hogyan lehet optimalizálni. Akár az öko szisztémákra alapozott megközelítésre gondolok, vagy pedig az épület biztonság területére, itt ugye kockázatmodellezés, különböző szenáriók felállítása, illetve a katasztrófa menedzsment területeire gondolok. A ciklonok, szárazságok, árvizek, vagy akár földrengések kapcsán kialakult problémákat, illetve az ottan keletkezett károkat nagyon nagy mértékben csökkentik a biztosított társaságok, éppen ezért fontos egy zöldebb átalakulásba bevonni őket. A biztosítós társaságok tevékenységében kezdeményezésekre van szükség, be kell építeni a különböző kockázatokat az egész biztosítási biznisz minden területén, minden szektorában. Hogyha ezen túlmutatóan gondolkodunk, akkor fontos azt is látni, hogy az átalakulást egy inkluzív módon kell megalkotni. Már majdnem a végén tartok. Ami az emberi jogi szempontokat illeti, itt is az elmúlt évek során nagy átalakulást tapasztalhattunk, ugyanis globális sztenderdek alakultak ki a cégek számára, pénzügyi vállalkozások számára is, hogy az emberi jogok szempontjait építsék be üzleti modelljeikbe. Az ENSZ különböző szakosított intézményei részt vettek ennek a kidolgozásában, az emberi jogok demokrácia szempontjainak előmozdításában, hogy az UNGP mit is jelent a gyakorlatban. Itt a gender megközelítésre is gondolok, tehát az esélyegyenlőség megteremtését figyelembe kell venni a fenntartható pénzügyi rendszerek kialakításánál. Ezek fontos jelzésértékű üzenetek a privát szektor felé. És végül az infra, infrastruktúrák és a fenntartható energiaszolgáltatás át kell alakítani a fűtési rendszereket, ez körülbelül évente 3 milliárd dollárt fog felemészteni, de nagyon örülünk annak, hogy ebben az energiahatékonysági munkában az IFÉK is részt vesz, amely egy pénzügyi munkacsoport, és a finanszírozást segíti. Természetesen majd a mai napon őket is meghallgathatjuk itt. Ami az infrastruktúrákat illeti, itt ugye nagyon sokszor hosszú távú megoldásokra van szükség, és az épületek energiahatékonysága nagyon hasonló az infrastruktúrális energiahatékonyságra, hatékonysághoz. Egy agregált rendszer kialakítása, a háztartások és a cégek egyfajta virtuális infrastruktúra kialakításában is részt kell, hogy vegyenek, mi a zöld címkézés, az energiahatékonyságra vonatkozó címkézés rendszerét támogatjuk, de ez ne egy egyszeri rendszer legyen, hanem egy állandó felülvizsgálattal ellátott rendszer, hogy konkrétan a pénzügyi rendszerek hozzájárulását hosszú távon lehessen értékelni ebből a szempontból. A fenntarthatóságra vonatkozó mandátum szintén a jövőben fontos szerepet fog játszani. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen. Akkor most Michel Ayetta, tudományos tanácsadó, a Nemzetközi Tanulmányi és Előrejelzési Intézet kutatója. Nagyon hosszú életrajza van, de most inkább átadom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! és a szimultán tolmácsolást igénybe véve franciául szeretnék beszélni, hiszen úgy jobban tudom kifejezni magam. Két dolgot szeretnék elmondani, gazdaságpolitikai vonatkozásúakat. Az első az, hogy politikai felelősség az, hogy a, az olyan tragédiák, mint amiket a múltban láttunk, elkerülhetők legyenek Másodszorban a makroökonomiai politikák, amelyek szükségesek a fogyasztói viselkedés megváltoztatásához, iniciál az indók. Amikor ezt mondom, akkor azt is gondolom, hogy politikai döntésekre vezethető vissza a, poli- a tragédia, arra a bizonytalanságra, amit a beruházási döntések során ö, látunk. Ezért lenne szükség egy nagy lépésre. A klímaváltozás kapcsán, a pénzügyi piacok kiszámíthatatlansága kapcsán új, típusi, új típusú biztosítási modellekre is szükség lenne, a kockázat értékelési módszerek nem lehetnek olyanok, mint a múltban. A tragédia azt is jelenti, hogy a választási ciklusokon túlmenően is kéne egyfajta politikai kontinuitás és határokon átívelő együttműködés annak érdekében, hogy a környezeti területen érvényesülő új technológiák a helyükre kerüljenek. Ehhez egy paktumra, egy társadalmi szerződésre van szükség, a politikák koherenciájára, hosszú távúságára. Legalább 30 évre előre kéne tekinteni, hogy a pénzügyi döntésekkel némi garanciavállalás is járjon. A legfontosabb, az investíciós, a beruházási prioritások meghatározása, és annak meghatározása, hogy mi minősül európai hozzáadott értéknek. És ezeket viszont az európai költségvetés támogassa. Az európai hozzáadott érték egyébként az, amit az Európai Unió úgy tud megtermelni, hogy közben saját elveit alkalmazza, és mégis hatékonyabban jön ki, mint más szereplők. Win-win helyzetet kell teremteni, ennek a tükrében kell a beruházási prioritásokat megfogalmazni. Az európai költségvetés pedig új saját bevételekkel kell megerősíteni, amelyeknek szigorúan a prioritásokat kell szolgálniuk. Milyen eszközök és szereplők vannak ebben a mixben. Ugye eszközként ott van a széndiokszid kibocsátás csökkentő pénzgyőztezők sora, de ez sajnos nem úgy működött, ahogy szerettük volna. De a jövőben úgy kell megfogalmazni ezeket, hogy ténylegesen széndiokszid kibocsátás csökkentéshez vezessenek. Széndiokszid adót már azt ismerjük, jó, hogy van, de az emissziós célokat ezzel egyedül nem lehet elérni. Az, a szénkereskedelem és a capture, carbon capture pedig azért nem nagyon működött, mert nagyon megbízhatatlanok voltak az ár előrejelzések. Szükség lenne tehát, amikor ö, ö, ezeket áruba bocsátják, aukción árusítják, akkor a kibocsátások felső korlátját is azért meg kéne fogalmazni, és hozzáigazítani az új elvárásokhoz. Hogy összességében a rendszer valóban kevesebb széndiokszid kibocsátást generáljon. És egy harmadik indikátor is van, amelytől nem tekinthetünk el, az úgynevezett árnyék ár, amely a pénzügyi befektetéseknél felszámítandó azért, hogy az adott befektetésnek zöld oldali haszna is legyen. Tehát egyfajta felár. Ez a felár vagy árnyék ár azt a célt kell, hogy szolgálja ugyancsak, hogy a széndiokszid semlegesség valósuljon meg. Konvergenciára van tehát szükség elsősorban, ez egy elengedhetetlen feltétel. Minimum ezek az eszközök szükségesek az átálláshoz. Innovatív beruházásokra van továbbá szükség, különösen a nagy projektek esetében kell elgondolkodni, hogy mennyiben innovatív a beruházás. Ez persze nagyon nehéz meghatározni és véghez vinni, mert a pénzügyi szereplők nem szívesen veszik tudomásul, hogy a szociális és pénzügyi piac torzulásait nekik kellene részben legalábbis orvosolniuk, vagy nem kialakulni engedniük túl sok az externália, amit senki nem fizet meg, ezekkel prioritásszerűen kellene foglalkozni, és eh, azt is látni kell, hogy a piac által nyújtott előnyök nem mindig eh, számosíthatóak, a pozitív és a negatív hatásoknak egy bizonyos köre egyaránt kevéssé számosítható. Ez a mai globalizált világnak egy alapproblémája. A közhasznú projekteket támogató nagy beruházási bankokat kell ezért megerősíteni, és az intézményi befektetőket, a felelős befektetőket, akik képesek és hajlandók is arra, hogy jó irányba befolyásolják a kormányzati döntéseket és persze a központi bankoknak is szerepe van abban, hogy a makroökonomiai feltételeket, ezek között a zöldítési kívánalmakat érvényesítsék. Központi bankok nélkül nem fog működni a rendszer. Mivel nem sok időm maradt, már csak röviden szólnék valamit a makroökonomiai politikáról, makrogazdaságpolitikáról. Elvégeztünk egy modellkísérletet, a Neuhaus modellen modellt fejlesztettük tovább, és azt vizsgáltuk, hogy hogyan lehet olyan politikát megfogalmazni, amely egy folyamatos átállást tesz lehetővé a zöld gazdaságra, anélkül, hogy aláásná a jelenlegi technológiai, működő technológiai piacokat. Nyilván, hogy itt egy intézkedés mixre van szükség, tehát széndiokszid adóra, aztán állami támogatásra, zöldítés irányába mutatóan, és zöld kamatokra, hogy a széndiokszid szegény beruházások ö, ö, több pénzhez juthassanak. És ezeket nem csak megfogalmazni kell, hanem végrehajtani is. A Nothouse modell nagyon sok ö, potenciális kárt jelez, sorol föl. Egy biztos, hogy a széndiokszid árának jelentősen kell emelkednie, hogyha azt akarjuk, hogy ezek az ösztönzők hassanak. És megérje zöld beruházásokat tenni, és persze az is várható, hogy lesz egy politikai ellenzéke az egész reformnak, mert ha csak adójellegű széndiokszid büntető adójellegű intézkedéseket hozunk, az ellenállásba fog ütközni, ösztönzőkre is szükség van. A széndiokszid szegény technológiák pozitív ösztönzésére, és további intézkedésekre, ösztönzőkre, az említetteken kívül is. Ez az állami támogatás ösztönző rendszer, ráadásul olyan kell, hogy legyen, hogy szociális, társadalmi előnyei is kidomborodjanak a dolognak. És gondoskodni kell arról, hogy a szennyező iparágok tőkéjét ne növeljük közpénzekből, Ez viszont mindez azt ö, arra mutat, hogy az egész folyamat lassú lesz. A úgynevezett zöld kamatok, egy új gondolat, ö, a központi vagy állami garanciákkal közösen azonban ö, lábra állíthatják ezeket a zöld technológiákat. Ez azért érdekes eszköz, mert ez az egyébként hosszabb átmeneti időszak stabil maradhat, nem jár túl nagy veszteségekkel a kifutó technológiák számára sem, és a központi bank garanciát vállalna az úgynevezett zöld értékpapírokért. A, központi bankok garanciája nélkül, ezt a válság óta tudjuk, nem működik semmilyen ilyen ösztönző értékpapírrendszer, ez viszont mind makroökonomiai stratégiát igényel. És a garanciák rendszerének, komplex rendszerének megteremtés. Köszönöm szépen. A harmadik felszólalónk egy vezető, kutató, az innovációs és Publikus Kutatóintézettől. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy meghívtak a megjegyzéseimet a bank szektorra szeretném kihegyezni, és a pénzügyi szabályozásra, hiszen ez a szakterületem, ahol az elmúlt tíz évben dolgoztam. A londoni U New Economics alapítványnál. Először is szeretném elmondani, hogy milyen kihívással állunk szemben. Úgy néz ki, hogy 170 milliárdos költségekkel jár majd a klímaváltozás. Ez egy hihetetlen, elképzelhetetlen összeg, és óriási a kihívás. Nem elég a közszférára hagyni ezt a kihívást, hogy majd megoldja. Nem. A pénzügyi szektor is felelősséget kell, hogy vállaljon. De azért több mint egy-két szereplő van, több mint egy-kettő tőkepiac létezik a világon, ahogy ezt a kollégám már ki is hangsúlyozta, Erik, az első előadásban. Amikor a kormányok költenek, beruháznak meglévő pénzt, tehát valahonnan elveszik ezt a pénzt, mielőtt elköltik, ezzel ellentétben a központi bankok, a kereskedelmi bankok, amikor költenek, akkor új pénzt kreálnak, új vásárlóerőt, úgy, hogy kölcsönadják a pénzt, hitelt adnak, amire kamatot kapnak, tehát amikor kölcsönt adok valakinek, hitelt adok valakinek, akkor pénzt viszek forgalomba, és ezért én pénzt kapok. Tehát pénzt kreálok. Hogyha az átállásra koncentrálok, akkor látjuk, hogy ezek az összegek óriásiak. Sajnos nincs igazából bizonyíték arra, hogy a bankrendszer felnőtt a feladathoz. Részben azért, mert a klímaváltozás egy nagyon összetett folyamat, és előrejelezhetetlenek a hatásai, nem lineáris dinamikában működik. Igazából itt olyan jelenségek vannak, mint hogy a permafrost, a tartós jégtakaró olvad, de nem előrejelezhető. És éppen így a hagyományos piaci vizsgálatokkal nem igazán lehet belőni a klímaváltozás hatásait. Tehát ez a dinamika nem előrejelezhető. És Michel is utalt erre. Igazából rendszer szinten rosszul árazzák be ezeket a dolgokat. És ez pillanatnyilag a világ egyik legnagyobb piaci hibája. A kérdés az, hogy mit tehetünk. És itt az esleg jelentésben sok pont foglalkozott ezzel, tehát ez egy nagyon jó taxonómia, amit kapunk. Az ESG keretet is üdvözlöm. Amit azonban hiányolok a jelentésben az az, hogy keveset figyel arra, hogy hogyan tudjuk megnyerni a bankrendszert, hogy segítsen az átállásban. Tehát itt igazából egy önkéntes bejelentésről beszélünk, tehát igazából nincs már idő arra, hogy önként jelentsenek a bankok, hogy önkéntes bejelentéseket, közzétételéket tegyenek. És a pénzügyi szektor néhány kivétellel, fontos kivétellel ignorálja a tendenciákat. A nemzetközi szabályok és a központi bankok pedig arra kérik a kereskedelmi bankokat, hogy tegyék közzé az ide vonatkozó releváns információkat de amíg ez önkéntes, addig nem fog működni. De messzebb kell mennünk. A pénzügyi válságból egy alapvető dolgot tanulhattunk. Ez pedig az, hogy a piacok elhagyása nem jelenti azt, hogy jobb esélyénk lesznek. Tehát nyilvánvaló, hogyha a bankok kifejlesztették a saját kockázatbecslésüket, akkor eh, sokkal inkább hajlanak a spekulatív beruházások és a buborékok felé és ismerjük a makroprudenciális politikát, néhány központi banknak világos mandátuma van erre, tehát ez a Bank of England esetében fennáll, az európai központi bankok esetében nem annyira. Ez pedig azt jelenti, hogy rendszer szerűen vizsgálják a kockázatokat, és nem véletlenszerűen, sporadikusan, mint a kereskedelmi bankok. Amikor a válság jött, akkor egy rendszer szintű válság volt és igazából a bankoknak az lett volna feladata, hogy több, többet tartalékolnak a jelzálogok esetére. Tehát igazából, hogyha kipukkan egy buborék, akkor a lényeg az az, hogy takarítsuk el a romokat. Én azzal érvelnék, hogy a klímaváltozás által okozott kockázat nagyon hasonló mint a 2008-as, és nem lehet egyedi bankokra hagyni, és nagyon nehéz mikroprudenciális eszközökkel is kiavítani. Amire szükség van, azok a megelőző beavatkozások. Sok példa van, központi bankok részéről, tehát hogy a központi bankok egyszerűen előírják, hogy a bankoknak, a kereskedelmi bankoknak többet kell tartalékolniuk a hitel ellensúlyozására, tehát főleg akkor, amikor a többi hitelintézetnek adnak hitelt, ez, ez van, ahol működik, tehát például Svájcban erős korreláció van ebben a tekintetben, tehát hogy tartalékképzés és a jelzálog hitelezés csökkenése között. Tehát itt olyan lehetőségek vannak, hogy tőkét emelnek a bankok, vagy másfajta beruházásokat szorgalmaznak, zöld beruházásokat, és kevesebbet ruháznak be a fosszilis szén alapú energiahordozókba. Vannak más lehetőségek is, mint hogy a bankokat arra kényszerítsük, hogy többet tartalékoljanak. Tehát vannak ilyen ciklikus pufferek, tehát például, hogy kevesebbet kölcsönözzenek a szén alapú beruházásoknak. Tehát vannak ilyen zöld alapú iránymutatók, tehát Franciaországban ezek nagyon népszerűk voltak, tehát ezek a hitelite, hitel iránymutatók évekig voltak jellemzők a gazdaság stratégiai szektoraira. Tehát igazából előírás volt, hogy egy bank a hitelezéséből 30%-ot ilyen prioritásként megjelölt szektorokra szálljon. Tehát egy ilyen prioritásos hitelezési program elképzelhető máshol is. Jó lenne, hogyha az esleg jelentés jobban megnézné ezt a zöld iránymutatást. Tehát a, igazából itt a zöld alternatíva a bankok számára néha problémás lehet, de ez nem mindig jó eszköz. Hiszen, hogyha megpróbáljuk a bankokat rávenni, hogy többet ruházzanak be a prioritásos területekre, akkor a bankok általában óckodnak ettől. Tehát éppen ezért a megelőző hitelezési iránymutatást szorgalmaznám. Most a monetáris politikáról beszélnék a végén, és néhány kiábrándító szempontot is említenék, a jelentésből, hiszen nem gyakran említették a monetáris politikát. Szerintem ez problematikus lehet több tekintetben is. Tehát nyilvánvalóan az Európai Központi Bank 60 milliárd eurót szán az európai gazdaság javítására, de igazából ennek a politikának nem képzik részét a fenntarthatósági szempontok. Tehát a piac semlegesség nem ugyanaz, mint a fenntarthatóság, vagy a klímaváltozással szembeni semlegesség. Tehát a London School of Economics tanulmánya azt mutatja, hogy a központi bankok hitelezései eléggé gyakran szén, illetve fosszilis irányba mentek el. Tehát vannak vállalati kötvények, tehát például az ESPP programban, ez viszont diszkriminálja a kisebb cégeket, amelyek innovatívabbak, és sokkal többet ruháznak be a megújuló energiaszektorba. Ezzel komolyan foglalkozni kell, és az Európai Központi Bankot arra szeretném felszólítani, hogy vállaljon vezető szerepet valami vezető szerepet abba, hogy a bankok tegyék közzé a hitelpolitikájukat, hogy milyen hiteleket juttatnak a fosszilis ágazatba. Tehát mutassák be a mérlegükben ezeket a szempontokat is. Az biztos, hogy ha, ha két központi bank ezt megcsinálna, ez példa lenne egész Európának. Köszönöm. Köszönöm. Nagyon lényeges dolgokat hallottunk. Tend to disagree just with one point that you made on. És nagyon jó tanácsokat is hallottunk. Tudjuk, hogy milyen alternatívák vannak, de a bankok, ahogy említette, óckodnak a zöld ágazatokba történő beruházásba, a KKV-k sokkal bátrabbak ebben a tekintetben de mindenképpen szorgalmazni kell a zöld beruházásokat. Tehát ezt semmiképpen nem zárhatjuk ki. Ezen kívül az intézkedések organikus összekapcsolódása is nagyon lényeges a gazdaságpolitikákban és a pénzügyi szabályzás is hozzájárult ehhez. De most az előadó kap szót, utána az árnyék előadók, és akkor utána átadom Markus Ferbernek az elnöklést. Molly, tiéd a szót, Markus, mi meg cseréljünk helyet. Köszönöm szépen a három felszólalónak a gondolatait. Nagyon jó, hogy őket itt meghallgathattuk, és szerintem sokat tanultunk ebből minnyáján. Örülök annak, hogy olyan dolgokkal foglalkoznak, mint amit én a saját jelentésemben is belefoglaltam. A klímaváltozás csökkentése fontos gondolat, és a privát szektor finanszírozta ö, problémákkal már sokat foglalkoztunk, de a banki szektorral sokkal kevésbé. Éppen ezért szerintem fontos az, ami elhangzott a taxonómiával kapcsolatban. Azt tudom elmondani, hogy ö, itt megint csak fontos azt tisztázni, definiálni, hogy mit is értünk zöld alatt, de egy sokkal szofisztikáltabb megközelítése van szükség. Nagyon nehéz ugyanis megtalálni azt a módot, ahogyan a gazdasági struktúrák eh, változását nyomon tudjuk követni egy fix taxonómia keretein belül. Én természetesen meg fogom vizsgálni azt is, hogy a dinamikus eh, címkézés eh, mit is jelenthet. Nagyon jó és radikális gondolatokat hallhattunk, ilyen például a széndiokszid adó, Ugye ezen el kell gondolkodnunk itt az utolsó mandátumunk, a mandátumunk utolsó éve alatt. És úgy gondolom, hogy az LKB döntései re nem feltétlenül van ráhatásunk, amikor ők döntéseket hoznak a kihelyezett hiteleik tekintetében. Engem nagyon érdekel az is, hogy a kockázatelemzés hogyan történik a biztosítási piacokon. Valóban nagyon nehéz egy bizonytalan helyzetet, vagy előre nem látható eseményeket, ezeknek a kockázatát beépíteni. Aztán itt van a mezőgazdaság területe, ahol jelenleg a kockázatkezelés nem helyesen jelenik meg. Például az intenzív gazdálkodás hatására a talajvesztés, vagy ennek a minőségének a megromlása. Aztán beszéltünk az építőiparról, és arról, hogy nagyon magas szintű épületeket kell megvalósítanunk. a az árvizek tekintetében nem tudom, hogy hogyan lehet beépíteni a rendszerbe a kockázatokat. És senki sem beszélt a saját befektetési bankunkról, az Európai Beruházási Bankról. Öm, idén lesz egyébként egy felülvizsgálat is az ő munkájukkal kapcsolatban. Itt a gáz szállítás kérdésében is folynak vizsgálatok, de én úgy gondolom, hogy nem jó az, hogyha a beruházási bankok különböző repülőterek építését vagy fosszilis üzemanyagok termelését segítik hitelekkel. Köszönöm szépen, és köszönöm ezeket a nagyon érdekes gondolatokat, a prezentációkat, amelyek tényleg a jelentésünket megvilágítják. Például arra gondolok, hogy a standard szisztemikus kockázatok beépítését a bankrendszer üzleti terveibe hogyan valósíthatjuk meg. Nekem nem igazán tetszik a zöld taxonómia, és az, hogy a zöld beruházásokat támogatjuk, mert az igaz, hogy a zöld beruházások nagyon zöldek lehetnek, de elképzelhető az is, hogy rosszul kezelik őket, vagy pedig pénzügyi értelemben nagyon nem állják meg a helyüket, úgyhogy ezek az úgynevezett tiszta beruházások a fenntarthatóságot ugyan jól szolgálják, de más szempontokból nem mindig helyesen járnak el. Aztán ugye itt volt egy úgynevezett barna taxonómia is, vagyis az, hogy beépítsük a pénzügyi rendszerünkbe azt is, hogy mi történik akkor, a, mi a költség annak, amikor nem teszünk semmit. Engem nem igazán ért, illetve hogy engem nagyon zavar az, hogy hiányoznak az indikátorok. Az indikátorok CO2 kibocsátás, nyersanyag felhasználás, különböző energia felhasználás, biodiverzitás és így tovább, de említhetném akár a vízfelhasználást is. Ez, ezek rendelkezésre állnak ezek az adatok, és az életciklus analízisek kapcsán az ökoszisztémákra gyakorolt hatásokat számosítani lehet. Nem kellene először az indikátorokat meghatározni, például akár a költségvetésben, vagy a könyvelési szempontokban is. Azt mondanánk, hogy 5 vagy 10 százalék a cél, és akkor egy ilyen úgymond zöldítő hatás nem biztos, hogy megtenni a hatását, de azért az biztos, hogy jobb lenne a megközelítés szerintem, mint az, hogy csak megpróbálunk definíciókat gyártani. Az utolsó gondolatom, én a széndiokszid adóban nem igazán hiszek, de engem érdekelne az indikátorokról alkotott véleményük, illetve az, hogy hogyan látják önök a legnagyobb piaci hiányosságokat, illetve azt, hogy hogyan lehet beépíteni annak az árát, amikor nem történik semmi. Köszönöm szépen, Paul. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen mindenkinek az elmondottakat. Nagyon jó, hogy erre vitára most sor került, mert átfogó megközelítésre van szükség, és már régóta erre lett volna szükség, hogy fenntartható pénzügyi struktúrák szülessenek. Nagyon sokféle jogalkotás a jó akarat ellenére is hát szétdarabolta a témát, és jó, hogy most a magas szintű szakmai munkacsoport összehozza a szereplőket. Ugyanakkor nem könnyű dió ez, mert ahhoz, hogy a keretet megtöltsük tartalommal, folyamatos alapozó munkára van szükség. Foglalkoztat annak a veszélye, hogy a taxonómiánál elakadunk, ez jó, mint kezdeti lépés, de ezzel párhuzamosan a disclosure és az investment is működjenek, kell, hogy működjenek. Tehát dinamikus megközelítést szeretnénk és hiteleset. Legalább két felszólaló is elmondta, hogy nem mindegy, hogy az ösztönzők milyenek, helyükön vannak-e. Nem tudom persze, hogy mit értett ez alatt, aki ezt mondta. Ö, nagyon fontos valóban az ösztönzők szerepe, financial framework that's already common in the financial sector, and it's a more logical, uh, a more logical place to start. És az sem mindegy, hogy tudjuk, hogy mik azok a kockázatok, amelyek a bankok mérlegeinek megírásakor szerepet játszani. Ennek nincs egy konkrét metodológiája, amivel ez kimutatható lenne. Ezen kockázatok feltárására nincsen szisztematikus módszerünk, pedig jó lenne, hogyha ezeket a kockázatokat rendszerszerűen felismernénk és kezelnénk. Ez lenne az egyik javaslatom, de persze lesz még más is. Köszönjük, Paul! Köszönöm szépen! és köszönöm a kiváló felszólalásokat. A magas szintű munkacsoport javasolta az önkéntességet, és szeretném megkérdezni, hogy itt az önkéntes alapú bejelentés elégséges-e, és az önkéntes ajánlások is elégségesek-e abban a tekintetben, hogy sokkal inkább a zöld ágazatokba ruházzanak be. A másik pedig igazából a bizalom a jogalkotásba. Nagyon fontos az, hogy a bankok bízzanak abban, hogy megéri nekik beruházni a zöld ágazatokban. És nagyon fontos itt például az árképzés is. Nagyon fontos az, hogy fenntartható kritériumokat szabjunk meg, hogy igazából a bankszektor igényeit is kielégítsék. Köszönöm szépen! Thank you very much. The next one. Köszönjük szépen. A Libe képviselő következik. Virnike asszony. Köszönöm az elhangzott inputot. Egy kérdésem van csupán. A befektetők szinte mindig hát a megtérülés alapján működnek. Hogyan lehet azt garantálni, hogy a fenntartható termékek megtérülése magas és vonzó lesz számukra? Ezt hogy lehet elérni? És hogy lehet ezt úgy elérni, hogy közben minden szereplőnek egyenlő lehetőséget nyújtunk, anélkül, hogy a pénzügyi piacok stabilitását aláásnánk. Köszönöm. Utolsó kérdésünk, Dimitrios kolléga. Köszönöm szépen. Papadimulis Dimitriosról van szó. Nagyon érdekesek az elhangzottak. És egy olyan vita közepén vagyunk, amit egy kicsit későn kezdtünk el folytatni. Jó lenne ezt intenzívebben és lendületesebben lefolytatni. India, Kína erőfeszítései ezen a területen hatalmas eredményekhez vezettek. Csak néhány héttel ezelőtt értesültem például róla, hogy Kínában az Európai Unió hogy az Európai Uniós kutatási fejlesztési külső investíciók jóval alul maradnak a kínaiak volumene mögött. És a jelentés kiegészítésképpen, amely egyébként jó irányba mutat, ezt meg kéne fogalmazni, Maraszkátó kolléga jó tervezetet tett le az asztalra, de ezen a területen még ki kéne egészíteni. A taxonómiát illeti, és az átláthatóság szükségességét, az információk hozzáférhetőségét. Teljesen egyetértek azzal, hogy ezeket az információkat kötelezően kéne közölni, a önkéntesség itt nem fog eredményre vezetni. Ugyanakkor van egy kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy tud -e nekünk, tudnak-e nekünk arról több ö, információt adni, hogy a márciusi cselekvési tervben mi is áll majd? Van-e már világos elképzelésük a cselekvési terv konkrét céljairól, mérföldköveiről, intézkedéseiről, benchmarkjairól, vagy pedig az egész csak ilyen általános kijelentések gyűjteménye lesz. Most azt reméljük, hogy ez egy ambíciózus terv, de hát jó lenne tudni, hogy tényleg az-e. Köszönöm szépen! Úgy látom, hogy nincs több kérdező. A következő téma a te jelentésed, már a te időd rovására dolgozunk. Megkérdezem meghívott vendégeinket, hogy maximum 3-4 percben reflektáljanak az elhangzott kérdésekre. Ugyanabban a sorban hogy az elején, jó? Jó, hát én megpróbálok nagyon röviden azokra a kérdésekre válaszolni, amelyekre úgy érzem, hogy tudok. Ugye itt a taxonómia kapcsán úgy látom, hogy azért vannak viták, mert ez egy nagyon érdekes kérdés, ez a gondolat, az, hogy specifikusan azonosítunk bizonyos területeket, ezt okosan kell tenni. A taxonómiához okosan kell hozzáállni, ez egy, ez egy folyamat és azonosítani kell azt, hogy milyen típusú cégekkel lehet ezt meglépni. Ami a jelentéstevőt illeti, a kockázatkezelők és a biztosítási társaságok tekintetében az egyik legnagyobb kihívás az az, hogy alapvetően éven szinten újra és újra beárazzák a kockázatokat. Tehát itt nem hosszú távú kockázatelemzésről van szó, hanem nagyon rövid távban gondolkodnak és ezt különbözőképpen kell megkerülni. Beruházási szempontból épp úgy, mint a felelősség megállapításának szempontjából, hiszen itt a biztosítási társaságoknak hosszú távon kellene gondolkodnia, és figyelembe kellene vennie a saját ügyfeleinek a gondolatait a mezőgazdasági szektorban is. Ami pedig a kormányokat illeti, hosszú távon a kormányoknak a társadalmi ö, veszteségeket kell beáraznia. Tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen az információkat ö, köröztetni kell a privátszféra és a közszféra között. Nagyon gyakran beszélünk arról, hogy gyakorlatilag csak 10 százalékot szoktunk elkölteni prevencióra, és 90% a katasztrófák utáni, a, vagy ezeknek a kitisztítása, kipucolása köt le. Az EIB-val kapcsolatos kérdések azt tudom válaszolni, hogy 2007-ben még elég ö, új volt az egész megújuló energiaszektor, és Szerencsére, amikor nem voltak hitelehetőségek, akkor az e az EIB tudta ezeket a projekteket finanszírozni, és ilyen szempontból nagyon fontos feladatot látott el a megújuló energiaforrásokra vonatkozó projektek támogatásában. Természetesen mindig meg kell vizsgálni azt, hogy ezek a tevékenységek hová vezetnek hosszú távon. Aztán a kötelező versus önkéntes megközelítéssel kapcsolatban én nem gondolom, hogy mindig jobb az egyik, de itt igaziból a kettő közötti kapcsolatot kell megvizsgálnunk, mert az önálló, vagy tehát az önálló megközelítés vezet el oda, hogy mi az, amit aztán kötelezővé lehet tenni. Tehát ez szerintem nagyon hatékony gyakorlat a módszertan kialakítása szempontjából. Hogyha kötelezővé teszünk mindent rögtön, akkor lehet, hogy nem eléggé hatékony a rendszer és most pedig megadnám a szót a többi előadónak. Okay, thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nekem úgy tűnik, hogy nem beszéltünk még arról, hogy az új ipar ágaknak kell kialakulnia. Itt ugye a biztosítási vagy minőségbiztosítási iparágra gondolok. Mit is jelent az, hogy lecsökkentjük az üvegházhatású gázokat. Ez egy nagyon nagy előny az egész társadalom számára, de nem látványos, és ezért a cégek nem tudják ezt közvetlenül beárazni. És most visszatérnék a korábban elhangzottakhoz. A széndiokszid megadóztatásánál az a legfontosabb, hogy a befektetések rentábilisak maradjanak. Például abban az esetben is, amikor ilyen típusú beruházásokat alkalmaznak, akkor be kell árazni a az, egész, az egész be kell árazni, hiszen főként az épület renovációknál nagyon sokszor azt mondják, hogy hát igen, mi csökkentjük a széndiokszid kibocsátást, de ezt csak akkor lehet igazolni, hogyha van egy minőségbiztosítási rendszer emögött, és igazolni tudják azt, hogy ténylegesen kevesebb lett a széndiokszid kibocsátás. És ezt aztán be lehet árazni, kaphat az adott cég egy széndiokszid csökkentési bónuszt, amit aztán fel tud használni az ETS piacokon is. Mert így lehet számosítani és mérhetővé tenni a széndiokszid kibocsátás csökkentését. És most egy másik aspektusra, az Európai Beruházási Bankra térnék ki. A Juncker terven belül szerintem az a legfontosabb, hogy ezt minél hamarabb megreformáljuk egyelőre nincsen semmiféle iránymutatás, tehát ilyen bottom-up megközelítés jellemzi az egészet, a beruházásokból a beruházási bank ki választja a számára legszimpatikusabbakat, de nincsen iparpolitika mögötte. Ami pedig azt jelenti, hogy nincsen ilyen addiktív hatás, és ez és emiatt hiányoznak a makrogazdasági kritériumok, amelyek megmondanák azt, hogy ilyen típusú iparpolitikába kívánunk fogni. Ez az egyik legfontosabb gondolat. A másik nagyon fontos, ahhoz, hogy ezt erősíteni lehessen, az arra vonatkozik, hogy ugye beszéltünk már az alapokról, a beruházási bankokról és más pénzintézetekről, amelyek nincsenek benne a stratégiai alapban, az európai stratégiai alapban, hogyha a beruházási bankokat Európa szerte hálózatba tudnánk szervezni, hiszen vannak ilyen bankok, ezek általában állami kézben lévő bankok, hogyha ők a, beruházás, a stratégiai beruházási alapban részt vennének részvényesként, akkor sokkal nagyobb lenne az egész tőke ezen belül, és óriási pénzügyi masszát lehetne kialakítani, amelyet ténylegesen jól célzott beruházási célok mentén lehetne elkölteni. Tehát itt a 300-ról 500-ra is még sokkal tovább lehetne menni. Tehát itt fenntartható részvényesekre van szükség a stratégiai beruházási alapon belül, és az ő politikájukat kellene a beruházási bank vezetése alatt egységesíteni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most végezetül dr. Ryan Collins kap szót. Én is feljegyeztem, az Európai Beruházási Bank és az állami bankok témakörét. Szimpatizálok azzal az ötlettel, hogy az EBRD ne ruházzon be szénigényes szektorokba, és az Európai Központi Bank felelőssége pedig nagy a nemzetközileg közpénzekből finanszírozott bankok tekintetében. De amit most kihangsúlyoznék az az, hogy van egy olyan téma az Asleg jelentésben, ami arról szól, hogy van-e elég projekt, amit finanszírozni lehet. Tehát igazából ez nem kínálati, hanem keresleti probléma most de úgy gondolom, hogy az államoknak is van felelőssége, és a fiskális politikának is van felelőssége, hogy megteremtsék a projekteket, megteremtsék a lehetőségeket a megújuló energiába történő beruházások tekintetében. Tehát, hogy igazából missziót töltsenek be. Hogy például minden háztartásba jusson el a megújuló energia, vagy pedig a lakásokat megfelelően szigeteljék. Tehát a, a magánszektort is be lehet aztán ide csalogatni. Tehát az Európai Beruházási Bank mondhatja, hogy ruházzanak be fenntartható projektekbe, de szólni nem elég. Na, nagyon fontos szerepe van az állami beruházási bankoknak, hiszen ők példát mutathatnak, ők missziót tölthetnek be. És nagyon fontos az, hogy nézzük meg, hogy milyen szinten érhetjük el az átállást. Itt most megragadnék még egy pontot, a zöld, barna, illetve a büntethetőség kérdésére, tehát hogy hol vannak a szimpátiák. A kutatás azt mutatja a Európai Beruházási Bank részéről, hogy igazából itt 25%-nak nincsen nagy hatása. Tehát, hogyha igazából keveset hiteleznek a KKV-knek, tehát 100-150 százalékkal többet kellene nekik hitelezni. És nagyon fontos az, hogy tőkésítve legyen, tőkésítve legyenek a KKV-k is. Úgy gondolom, hogy a igény nélkül, tehát kereslet nélkül nagyon kockázatos, és igazából nem, nem büntetni kellene, hanem törekedni kellene egy win-win helyzet létrehozására. Be lehet kvótákat vezetni, Tehát lehetne itt például megszabni, hogy zöld vagyontárgy, barna vagyontárgy. De már mondtam, hogy egy eh, újra kellene gondolni a hitel iránymutató politikát. Köszönöm szépen. Köszönöm a meghallgatást. Ugyanazzal a témával folytatjuk, de most a jelentés keretein belül. És most átadom Molly Scott Kétó asszonynak a szót. Like to echo those thanks from the chair. Köszönöm. Remélem, hogy találkozunk még, és számíthatunk erre. Izgalmas időket élünk, és sürgős fellépésekre lenne szükség a klímaváltozás elleni harcban. Itt a fő fókusz ugye most a széndiokszid kibocsátásra esik az iparra, és a gazdasági tevékenységeket üzemanyaggal ellátó pénz ügyi ágazatra. A párizsi megállapodás új lendületet adott a gazdaság dekarbonizációjához, és a parlament most elkötelezett, hogy a pénzügyi rendszert úgy innoválja, megsegítsen innoválni, hogy ezt a célt segítse. Ahogy a felszólalók többsége elmondta, a beruházási pénzek nagy többsége még mindig nem felel meg a corporate governance, social responsibility, környezetvédelmi felelősség elveivel. Ezért éves ter 4,7-6,6 trillió eurós a világban a környezeti gazdaság mérete, jó lenne, hogyha ebből mi is merítenénk. A szükséges beruházások, befektetések az ökológiai átálláshoz jelentősek, de jelentős haszonnal is járnak. Európa lehetne az első ebből a szempontból, elvégre az Európai Uniót elvek vezérlik, és meg is van hozzá alapvetően a technológiánk. Tehát most a pénzügyi kistafírozottságról van elsősorban szó, és persze a politikai akaratról, ami mozgósíthatja ezeket az ösztönzőket, és ambicionálhatja a politikusokat, hogy globálisan vezető szerepet játszanak a klímastabilizáció és a globális ökoszisztémák védelme területén a jövő generációi javára. Most ezen részletek után szólnék az átláthatóság, a disclosure és a jogi felelősség kérdéséről hogy bizonyos értékek nem működő, nem tőkésülő értékek kötelező bejelentés megtörténjen. Ehhez a G20-ak döntése megadta a lehetőséget, és az ESG faktorok és a jó gazdálkodás elve ugyancsak az egész ellátó lánc valamennyi szintjén elvileg most már érvényesülhetne, megvan hozzá a keret. A zöld taxonómia ügyében az árnyékelőadókkal egyeztettünk erről. Arra szeretnénk a szereplőket felszólítani, hogy a passzív eszközeiket használják ezekhez eh, az új típusú investíciós termékekhez, illetve hogy a eh, repülőgép építés és eh, fejlesztés területén is érvényesítsék ezeket. A pénzügyi támogatások tekintetében három, minimum, három normát kell megkülönböztetni. A minimum a párizsi megállapodások által kimondott kockázatszemlélet. Köztes, középső szinten úgy gondolom, hogy a demonstrálhatóan pozitív hatású befektetéseket kell felkarolni. A harmadik maximális, ideális szint pedig az lenne, hogy teljes körű átállás történik az ökológiai helyreállításra. Saját pénzintézményeinket példaértékűvé kell tenni világszerte. Az EIB és az ECB, a központi bank ezeket a fenntarthatósági kritériumokat be kell, hogy integrálják fő politikáikba, és az ESG vonatkozású kockázatok jó korai feltárásával a párizsi szabályokkal összhangban garantálják, hogy a jövőben csak olyan dolgokat lehessen támogatni közpénzekből, amelyek egyértelműen ebbe az irányba mutatnak, és a bankokat is arra ösztönözik, hogy ilyen projektekkel hozzák egyensúlyba saját mérlegeiket. Várom a többi árnyék előadóval való együttműködést, köszönöm az eddig nyújtott segítséget, és remélem, hogy komoly ö, üzenetet küldünk ki a világba, hogyha összefogunk a májusi plenáris ülésig. Az ambícióinkat most egy irányba kell terelni, és a bizottságot pedig ösztönözni, minden segítséget megadni neki abban, hogy konstruktív párbeszédben ezeket átültesse jogalkotási szövegekbe. Köszönjük szépen! Most az árnyék előadók következnek. Pietikenen asszony először, mivel kevés az idő, most az általánosságokról nem beszélnék, nem ragozom itt, hogy mennyire hálás vagyok az előadónak, hanem arra koncentrálnék, hogy melyek itt a legnehezebb, legkeményebb diók. Például az indikátorok kérdése, nagyon sokféle ilyen van. Nem tudom, hogy hogy lehetne az indikátorok kérdését ebbe a megállapodásba közös gondolkodásba behozni. Mert ugyanakkor, amíg a labelinggel vagyunk lekötve, addig az ipar nagy része azt csinál, amit akar, és továbbra is például az építő ig nem jut el a harmonizált, integrált jelentésteli kötelezettség igénye, kötelezettsége, akkor akkor nem fog beindulni egy pozitív verseny közöttük. A zöld címkézés nem elegendő mozgató erő, ösztönző erő. Tehát lehet hogy mivel hozunk néhány intézkedést, ezért ezzel megnyugtatjuk az elkismeretünket, például a labeling ilyen, és elfelejtjük, hogy ez még csak töredék része az összes feladatnak. Ami a zöld támogatási témát illeti, én továbbra is szkeptikus vagyok. Szerintem nem kéne keverni a gazdasági performancia mutatókat a zöld mutatókkal. Néha összejön, de többnyire nem igaz az, hogy ami zöld, az egyben kifizetődő is, és fordítva. Tehát ezért ezt nem tudom támogatni. Ez viszont a központi bank fellépéseire is hatással van, mert nem mindegy, hogy milyen garanciákat hirdet meg a központi bank, a zöld termékek vonatkozásában, és ezeket betartja, be tudja tartani ezeket az ígéreteit. Harmadsorban, ahol úgy gondolom, hogy ezt a modellt pontosítani kellene, több rugalmasságra lenne szükség a jövőben. A fejlesztők, befektetők javára jó legyenek indikátorok, a kis és középméretű vállalkozások között úgy sem lehet bevezetni egy ilyen kötelező egységes jelentésteli rendszert, hogy hagyjuk őket ezzel. A többi témáról is beszélhetnék, a garanciák, a biztosítások, a környezeti felelősségvállalás kezelése kérdésköre, és akkor a körforgásos gazdaságról nem is beszéltem. Ezek legalább annyira fontosak az össz egyenlegben, mint a széndiokszid kibocsátás csökkentési tervek. Ágazatonként át lehetne tekinteni ezt, hogy hol lehetne mozgósítani úgynevezett stranded eszeteket. Összességében jónak tartom a szöveget, ez egy intellektuális, provokatív vita, lesz ennek még több fordulója is, és ezeknek nézek elébe. Thank you very much, Sripa. Paul. Köszönöm. Köszönöm, Markus. Köszönöm, Moli, ezt a kiváló jelentést. Nagyon jó dolgokat, érdekes dolgokat hallottunk Morris Scott Kátótól és a magas szintű csoporttól is. És a pénzügyi világot is meg kell változtatni, és tágabb értelemben is fenntarthatóbbá kell tenni. Nagyon nehéz munka, és minél hamarabb el kell vele kezdeni. változásokat kér, követel a pénzügyi szektor számos szereplőjétől. Tehát a vagyonmenedzsereket is érintem ezzel, a felügyelőket, a hitelbesoroló intézeteket, hiszen olyan helyzetben vannak, hogy az ismereteiket át tudják adni, és ez igazából nem csak a jó akarat kérdése, hanem garantálhatják, hogy ez érthető nyelvre lefordítható lesz. Tehát nagyon fontos a veleget összehozni, hogy garantáljuk, hogy a legjobb gyakorlatok érvényesülnek a gyakorlatban. Még mindig nézem hogy hogyan lehet megoldani, hogy ne legyen önkéntes a rendszer, hanem kötelező legyen. Igazából erősebb felszólítás kellene. Tehát a 173-as cikkben foglaltak nagyon érdekesek, de meg kell találnunk annak a lehetőségét, hogy az igazgató tanácsok is foglalkozzanak itt ezekkel a kockázatokkal, és igen, is meg kell kérni az ügyvezető igazgatókat és meg az igazgató tanácsagjait, hogy igenis foglalkozzanak ilyen témákkal a döntéshozatalban. És természetesen ez még azzal is jár, hogy megnézzük, hogy milyen csomagokat tudunk készíteni, hiszen Igazából itt nem, nem listákat kellene adnunk nekik, az, az nem lenne a megfelelő dolog, és igazából itt a pénzügyi szektor stabilitása is nagyon lényeges. És ez kihat a társadalmunk és a környezetünk stabilitására is. Ezután úgy gondolom, és ez lesz az utolsó megjegyzésem, hogy mi az európai intézmények világos példával kell, hogy előjárjunk. Tehát nagyon fontos például az Európai Központi Bank, mert összehozhatja a pénzügyi játékosokat, rendelkezik a legjobb gyakorlatokkal, és a beruházási bank és az Európai Központi Bank lehetnek ilyen nyers modellek, amelyek bemutathatnák, hogy hogyan működne ez az új pénzügyi világ és példával járhatnának elől, és igazából bemutathatják a különbséget. És nem lehet ezt túlságosan hangsúlyozni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor Pirko. Én is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek ezért a gyümölcsöző konstruktív vitáért. Okay. That brings us closer. Igen, ez már <laughs> közelebb visz minket az időkeretünkhöz. Ibe? Köszönöm. Köszönöm Scott asszony ezért a köszönöm ezt a kiváló jelentést. Közös céljaink vannak, és mindenki a célok eléréséért dolgozik. Először is szeretnénk a pénzpiacaink stabilitását garantálni. Másodszorban több forrás szeretnénk szánni a fenntartató fejlődésre. Ezek a célok kiegészítik egymást. De hogyan érhetjük el ezeket a célokat? Naív lenne azt gondolni, hogy a befektetők csak úgy befektetnek majd a zöld ágazatba és a fenntartható termékekbe. Akkor fognak a, befe- a fenntartható termékekbe beruházni, hogyha több profitot hoznak. Ez van és már bizonyos jogalkotási rendszerben működik ez a fenntartató termelés, ugyanúgy, mint a kibocsátás kereskedelem. Tehát itt nem arról van szó, hogy itt előírjunk dolgokat. Mit tehetünk akkor? Garantálhatjuk, hogy a pénzügyi termékek az igazi árukat tükrözik vissza. Hogy a befektetők megfelelő információkat kapnak az ipartól, amelyeket utána figyelembe tudnak venni, és a taxonómia pedig segít nekik eh, megtalálni a különféle termékeket. Amikor egy taxonomiai rendszert állítunk össze, akkor rugalmas keretet szeretnék, egyetértek. De természetesen azt is tudnunk kell, hogy eh, ez egy kormányzást is igényel. Van valamilyen elképzelésük, hogy eh, hogyan nézzen ez ki? Hogy mit szeretne ez a kormányzás? Tehát ez köz lenne, privát, PPP, és hogy garantálhat mindenki számára azonos feltételeket? Köszönöm. Köszönöm. Dimitrios. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Scott Kato kolléganőnek az anyagért. Árnyék előadóként a következőket fűzném hozzá. Az a munka, amit végzett, az nagyon jó, nagyon gyümölcsöző, és szerettem volna hozzájárulni konstruktív módon én is a jelentés minőségéhez, hogy igazából jó eredménye legyen a különféle árnyék előadók a különféle politikai családokból jönnek, és feltesznek kérdéseket, például, hogy hiszünk-e a Párizsi megállapodásban. A kérdések között ez is szerepel. Hogyha a valóságban az Európai Unió fejlesztési politikája a Párizsi megállapodással összhangban, vagy az, vagy az ENSZ klímapolitikai céljaival összhangban van, akkor az rendben van. Számos tanulmányról hallottam, gazdasági jellegű tanulmányokról, amelyek arról szólnak, hogy hogyan lehet a zöld termékekbe beruházni, innovatív termékekbe beruházni, és ezek mind gazdagítják a gazda, gazdaságot. Tehát, hogyha Szeretnénk eh, kifejleszteni ezt a mentalitást, ezt a liberális mentalitást, ahol csak is a profit szent, akkor feláldozzuk az innovációt, feláldozzuk a környezetet, és akkor a gazdasági növekedés a környezet kárára zajlik majd és akkor leterheljük a társadalombiztosítást, leterheljük a nyugdíjbiztosítást, az egészségügyet, és ott vannak a versenytárs országok, nekik viszont több lehetőségük lesz, ők aztán tényleg teret nyernek a zöld gazdaság érdekében. Meg kellene találni azokat a muktatókat, hogy melyek segítségével az Európai Unió megtalálhatja a megfelelő összhangot a fejlesztési célok és a párizsi megállapodás között. A bizottságnak már korábban is jeleztem ezeket az aggájaimat, és most emlékszem, arra az időre, amikor az Európai Parlament az Európai Bizottságnak javasolt ilyen dolgokat. És én azt javasolnám, hogy folytassuk az előrehaladást, és innovatív javaslatokat tegyünk. Köszönöm szépen! Akkor catch the eye. Sven Giegold a következő a listámon. Thank you, Chair. Köszönöm szépen. Csak néhány gyors megjegyzés. Először is szerintem nagyon érdekes az, hogy a politikai atmoszféra milyen módon változott meg az elmúlt két év során. Néhány évvel ezelőtt a zöld pénzügyek az olyan obskúrus és nem szükséges dologként volt értékelve, most viszont hirtelen mindenkit érdekli ez a téma. És ez egy olyan terület, ahol az európai részéről jó szabályok nagyon nagy hatással lehetnek, akár a nemzetközi piacra is. A zöld pénzügyek Európa zászlós hajójával emlékeztethet majd, és ez egy nagy sikertörténet lehet a jövőben. Én azt gondolom, és egyetértek ebben az Aldés kollégával, hogy a zöld finanszírozás sohasem fogja felváltani sem a zöld politikát, sem pedig a zöld fogyasztást. Tehát itt nagyon fontosak azok a szociális és, és környezetvédelmi termékek, amelyeket aztán valaki finanszírozni fog. Persze ezt nem kell összekeverni a zöld finanszírozással. Tehát egyértelmű szabályokra van szükség a standardok területén is, és olyan szempontból is, ahogyan arra Poltánk is utalt. A néppárt részéről elhangzott az, hogy ezt nem szabad összekeverni a tőke követelményekkel, hogyha innovatív megoldásokkal jövünk elő, hát az innováció az sosem mentes a kockázatoktól, sőt, sőt, inkább kockázatosabb, mint más megoldások. És az elnökünk azt mondta a médiában, Markus Ferber által elhangzott gondolatokkal, hogy nem szabad, hogy ezt a kettőt összekeverjük, a pénzügyi termékeket és a finanszírozást. Ez teljes mértékben egyetértek, vagy igaz, és nem kell a kettőt összekeverni. Itt a pénzügyi igényeket a kockázatokhoz kell igazítani, és nem a zöld követelményekhez. És ezért nagyon helyes azt, ezt a különbséget megtenni, és ezért a tőke követelmények egy kicsikét egy ilyen különböző érdekek mentén valósulnak majd meg. Ez szerintem nagyon veszélyes, és ezért oda kell figyelnünk arra, hogy ebbe legyünk sokkal keményebbek, és nem szabad, hogy összekeverjük a dolgokat. Sem pozitív, sem negatív értelemben. Köszönöm szépen. Köszönöm, és most fel fogom használni a jelenlétemet. Szpolcs úr a bizottságtól. Érdekli önt ez a saját kezdeményezésű jelentés? Igen, köszönöm szépen, csak nagyon röviden. Nagyon örülünk ennek a jelentésnek. Kockétó asszony jelentésének, és természetesen ez a magas szintű munkacsoport jelentéséhez szorosan kapcsolódik, és ahogyan elmondtam már, a fenntartható a finanszírozásokról egy nagyon ambiciózus tervet fogunk elfogadni a március első felében. Tehát ez egy fontos dokumentum lesz, és azt gondolom, hogy ez mindenképpen globális szinten is egy első lépésként értékelhető, és ezért mindenkit szeretnék meghívni március 22-én arra a konferenciára, amelyre igen magas szinten képviseltetik majd magukat a szakértőink. És remélem, hogy együtt tudunk majd működni ebben az anyagban is. Köszönöm szépen, és most pedig megadom a szót a jelentéstevőnknek, Molly. Köszönöm szépen, Markus. Hát azért eléggé ritka, hogy ennyire egyetértünk már most, és hogy mindenki ilyen jó szándékú a legellentmondásosabb kérdéseket szeretném most felvetni, amelyek felmerültek a szárnyékjelentéstevői találkozókainkon is. Az egyik a taxonómia valóban, és a dinamikusabb intézkedések, illetve az indikátorokra való utalással egyetértek, és azzal is, hogy ezt a 8, tehát a, középső 80%-kal foglalkozunk, és ne a két szélsőséges területtel. Itt nekünk most az a feladatunk, hogy európai jogalkotóként kimondjuk, hogy mi az, amit zöldként tudunk értékelni. Hogyha ezt nem tesszük meg, akkor majd a piac beárazza ezt, és ők nem úgy fogják ezt megtenni, ahogyan azt mi tennénk. Ezért világos az, hogy hiteles benchmarkok alapján dolgozzunk, mert különben majd a zöldek, illetve a kínaiak majd azt mondják, hogy ez meg az zöld. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy tényleg képesek legyünk valamiféle definícióval vagy benchmarkkal előállni. És emögött ott lesz Európa egész súlya. A kollégák javaslatai alapján a szakértői munkacsoportban különböző érintett felek fognak részt venni. Ez még azért kérdéses, de mindenképpen szükséges, hogy először is a tudományos alapokra helyezzük ezt az egész kérdést, hogy mi az, ami fenntartható, biztonságos, hosszú távú fenn, befektetésként. Aztán ugye itt a zöldmezős beruházások kontra barnamezős beruházások, ezek azt mutatják, hogy óriási erőfeszítésekre van szükség a, kocz, a, a tőkekövetelmények csökkentése területén, és persze egyetértek Svennel is, abban, hogy én azt gondolom, hogy azért ez egy ajtó, de és, és nagyon kockázatos, mert a, kock, a tőkéket nem szabad, hogy ne vegyük eléggé komolyan stabilizálnunk kell az egész pénzügyi rendszert. Nem szabad, hogy destabilizáljuk azt. Nekünk az a feladatunk, hogy minél kockázatosabb termékeket, tehát hogy ez a kockázat, ez beépüljön a finanszírozás árába is. Itt nem csak a széndiokszid alapú problémákra szeretnék utalni, hanem akár a föld területek kezelése, a biodiverzitás, vagy más szempontok, amelyeket szisztemikus kockázatként kell beépítenünk az egész pénzügyi rendszerünkbe. Nagyon örülök annak, hogy ennyire jó szándékú mindenki, és várom a módosításokat a szárnyékjelentéstevői találkozóinkon. Köszönöm szépen, Molly! Hát végre behoztuk a lemaradásunkat. Ez egyébként problémát is jelent, mert még nincsenek itt a következő fájl felszólalói, de még mielőtt ezt befejeznénk, hát a módosítások beterjesztésének határideje március 31 dél. Az ECOM-ban jelenleg úgy néz ki, hogy április végén fogunk szavazni, és a módosítások beterjesztésének határ, illetve a módosítások megvitatása március 23-án lesz. Úgyhogy kérem, hogy mindenki küldje el Mollinak a módosításait. Következő napirendi pontunk az SRB öm, tagjának kinevezése, és nagyon sok kérdés fel fog ezzel kapcsolatban merülni, várjuk a kollégákat, hogy csatlakozzanak.

Dear colleagues, not wasting time and, uh, Kedves kolléganő kollégák, ne veszítsünk időt, és uh, szeretném elkezdeni a 13-as ponttal, ez egy szerencsés pont, tehát egy nyilvános meghallgatásunk van, és pedig az Egységes Szanálási Testület egy tagjának kinevezéséről szóló javaslat. A Egységes Szanálási Testületben Kellerman úr eltávozásával felszabadult egy hely, és Bostian Jaspec, aki a szlovén nemzeti banknál dolgozik, tehát üdvözöljük tehát a Bankunió munkacsoport tagjai már tartottak vele egy zárt körű meghallgatást január 29-én, amikor a bizottság kinevezte. Most egy nyilvános közmeghallgatáson hallgatjuk meg, és az SRB nevében is szeretnénk meghallgatni. Mindig örülünk a testület tagjainak, hogyha itt vannak, örülünk, hogy itt van körünkben. És nagyon fontos számunkra, a döntésünk számára, hogy a bizottság kedvelt jelöltjét most elfogadjuk-e. Az a javaslat, hogy meghallgatunk egy bevezető statementet, utána pedig kérdések, feleletek jönnek, tehát de mindenkinek szeretném elmondani, hogy minél hosszabb a kérdés, annál rövidebb lesz a válasz. De most átadom önnek a szót. Köszönöm, elnök úr. Jó napot kívánok, Postjani Apecnek hívnak, a Szlovén Nemzeti Bank kormányzója vagyok, és a Központi Bank irányító tanácsának elnöke. Szakmai karrierem elején azt hittem, hogy zenész leszek, aztán végül is bankár lettem, nem bántam meg, meggyőződésem, hogy megfelelek szakmailag a szanálási testület alelnöki posztjába járó feladatokra. Tanulmányaim után rövid ideig kutató voltam, aztán a szlovén nemzeti banknál helyezkedtem el, ami akkor még maga is fiatal volt, és honfitársaimmal egy olyan időszakot vittünk, amikor Szlovénia az euróhoz az első között keleti országok közül csatlakozott. 2005-ben a nemzetközi monetáris alapnál helyezkedtem el, mint főtanácsadó, és a Szurinami Nemzeti Bankot láttam el tanácsokkal, aztán pedig visszamentem Szlovéniába, a Nemzeti Bankba. Itt ekkor ütött be a válság, ezt kellett kezelnünk, és a kormányjal válvetve a szlovén nemzeti bank sikeresen mentette meg konkrétan a csőttől az országot. Úgy, és ezt azóta is ugye tankönyvek taglalják, hogy hogyan volt ez sikeres, ez a fellépés, időben léptünk, és jó irányba léptünk. Ez persze lehet vitatni. Ez egyfajta Bélin volt, de mai tudásunkkal és az eurózóna tapasztalataival felvértezett szakemberek is elismerik, hogy nagyon sok adófizetőt védtünk meg, nem csak Szlovéniában, hanem az egész Európai Unióban és az euró térségben. Itt befejezem, és szívesen válaszolok kérdéseikre. Először a néppárt részéről kap kérdést, Bukhát úrtól, Bálsz úrtól. Tegye fel a fejhallgatót, ha németül nem ért. Köszönöm, elnök úr, üdvözlöm a jelöltet. Lenne néhány gondolatom, a szanállási eljárás alapvetéseivel kapcsolatban és kérdésem. Ugye többször leszögeztük már itt, hogy hatékony szanálási eljárásra van szükség, ami átlátható, egyszerű, és Persze a bankok szanálása mindig nehezebb ügy, mert inszolvencia veszélye is fennáll. A jelenlegi MNSBRD normák adják ennek a keretét, és az emberi normák további szigorodása várható. Zum Beispiel hier eine Mindestvorgabe zur Subordinierung von Emre für és az Emre ö, koordinációja ö, ezért nem mindegy, hogy kinek a kezében van. Wir ö, aus meiner Sicht auch bei einem Szerintem a felügyelet beavatkozási lehetőségeit nem szabad kezdettől fogva korlátozni. Ezek a saját gondolataim. Most ezek után a kérdéseim. Ön ezekhez hogy áll? Hogy gondolja, igazat mondok-e, vagy vitázna az állításaimmal? Köszönjük, Bárc úr. Köszönöm. Ez egy releváns és fontos kérdés. A, az MRL és a moratórium kapcsán a számállási rendszer kapcsán elmondhatjuk, hogy ahogy az papíron létezik, az jó. Bárhol elvileg lehet használni, de aztán gyakran kiderül, hogy a, a végrehajthatósága végrehajthatóságát nemzeti szabályok korlátozzák, továbbra is fragmentált a piac, vagy hát legalábbis ugye az administratív piac. Sokszor elmondtam már, hogy több koordinációra és együttműködésre lenne szükség Frankfurt és Brüsszel között, ha beszélhetek így metaforákban vagyis az Európai Bizottság és a Központi Bank és egyéb ügynökségei között. Az egységes tanálási rendszer is ennek a példája. De e felé haladunk lassan, de biztosan, mert ezt sokan látják már, ezt a tanulságot levonták már sokan, és ezért azt remélem, hogy a szanálási mechanizmust a jelenlegi gyakorlatának megfelelően most már csak meg kéne fogalmazni rendeleti szinten is, és akkor kialakulna a végs, végleges egységesülés. Az MRL kényes téma, az MRL bevezetése ugyanis önmaga is generálhat pénzügyi instabilitást, ha nem körültekintően vezetik be. Az eurozónának vannak olyan részei, az Európai Uniónak vannak olyan országai, ahol a bankok véleményem szerint nem képesek megfelelni teljes körűen az MRL elvárásainak, és ezért megpróbálják azt olyan irányba torzítani, hogy nekik az ő érdekeiknek feleljen meg jobban. Tudom, hogy ö, ö, hát ö, ugye a nem megfelelni akarás és a megfelelni tudás között nem sok a különbség, de egy biztos, hogy egyes tagállamokat egy kicsit taszogatni kell, hogy a közös irányba lépjenek. Ami a harmadik témát, a moratóriumot illeti, Erről sokféle vélemény van a tagállamok között. Az én véleményem az, hogy a moratórium jó eszköz, mert időt ad az adatok elemzéséhez, és a döntéshozót hát érettebb döntések meghozására hatalmazza föl, Már pedig ezek a döntések ugye mindig kényes és nehéz döntések. Van, aki a moratóriumot a halál szóval azonosítja, tekinti szinonimának, szerintem meg pont a túlélésnek a garanciája. A idő lejárt. 5 perc van minden kérdés és válaszra. Weizsäcker kollégának adok szót az SSD frakcióból. Három kérdésem van. Burkhard Parts kollégámhoz is csatlakoznék. Itt döntenünk kell a jogalkotásban, hogy mennyire előíró jellegűek legyünk az MRL tekintetében hogyha gyorsan teszünk dolgokat, akkor azok a bankok, amelyek nem teljesen egészségesek, problémákkal szembesülnek. Tehát, hogyha túl sok előírás van, akkor igazából a szanálási testületnek nehéz, nehézségei támadnak. Szeretném, ha elmagyarázna, hogy hol látja a megoldást. Hiszen ez fontos lenne a jogalkotóknak, és ez fontos lenne az ön számára is, azon a munkahelyen, amire pályázik. Az első kérdésem ez. Második szintem a gyakorlati szintre vonatkozik. Az elmúlt években volt tapasztalatunk a bankunió rosszul elképzelésekkel, tehát a Banco Popular és más olasz bankok esetében is. Szeretném eh, megkérdezni, hogy mit tanulhatunk ezekből a példákból. Tehát mit tanulhatunk a múlt példáiból a jövő számára. És harmadsorban, hiszen elég gyakran aggódunk, mit érez itt mi lesz a Brexit esetében? Milyen gyakorlati konzekvenciái lesznek? Köszönöm szépen. Von Weizsäcker úr a három kérdést. Tehát nem biztos, hogy én végleges válaszokat tudok most adni a kérdésére, de a, főleg a Brexit tanulságai nehéz dió, de az MRL tekintetében teljes mértékben igazat adok. Itt egy dilemma. Van egy dilemma a diszkrécióval. És az egyetlen kiút, véleményem szerint az, hogy megpróbáljuk valahogy az idősíkot bővíteni bizonyos bankok számára, akiknek eh, teljesen meg kell felelni az MRL-nek. Uh, uh, Természetesen ez nehéz. És főleg akkor, amikor belegondolunk az egységes feltételekbe, de bizonyos országokban véleményem szerint a pénzmosási rendeletet próbálják itt máról holnapra rákényszeríteni az emberekre. És amikor a csökkentés tényleg ott van, akkor meg kell vizsgálnunk a helyzetet, de, de tényleg el, le kell mennünk a konkrét esetekre, ami, hogy bevezessük-e az MLR-t. De én mindenkinek támogatnám az MLR bevezetését, a pénzmosási rendelet bevezetését. Tehát nem csak egy spanyol bankról volt szó, azt említette, de a nem olasz bankokról is, amelyek nem voltak közérdeklődés középpontjában, mint Spanyolországban, de legalábbis Spanyolországban ezt a bankot, eladták két ajánlattevőnek, és így megfelelően működött a döntéshozatal. De a színfalak mögött megtárgyaltunk az irányító bizottságban néhány olyan témát, amely fontos lehetett a jövő számára, és mindenképpen növelnünk kell a fáradozásainkat, hogy jobban összehangoljuk az intézmények közötti. A harmadik kérdés a Brexit-tel kapcsolatos kérdés volt. Hát az biztos, hogy ez egy tökéletes kérdés. Senki nem tudja, hogy a Brexit hogyan hat ki az európai bankrendszerre. És vannak olyan jelek, hogy a bank szektor bizonyos részeit ez jobban érinti majd, mint más részeit. De meg vagyok győződve róla, hogy az európai bank szektort erősebbé kell tennünk, hogyha bármilyen negatív következménye lesz a Brexitnek az európai bankokat tekintve. Köszönöm szépen. Az ECR nevében Sander Lunds. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm. És örülök, hogy ismét itt láthatom. Szerettem volna a kollégák kérdéseinél maradni. Nagyon érdekes volt Balc úr kérdésére adott válasza, tehát, hogy most a rendeleti keret az nagyon jó, és von Weizsäcker kolléga is azt mondta, hogy van mit levonni a múlt tanulságaiból, és ez pedig az, hogy a bizottság és az Európai Központi Bank között jobb együttműködést kell kialakítani. Két éve a szlovén bank 2013-as határozatáról szól, és azt mondta, hogy ez egy nagyon zavaros dolog is lehet. Nagyon sok kétértelműség volt ebben a határozatban, és ezeket, ez a kétértelműségeket mindenképpen ki kell venni. És igazából itt nincsen megfelelő módszer, hogy hogyan lehetne ezt megoldani. Tehát két éven nagyon kritikus volt, de az együttműködés itt is lényeges, és jövő héten a bankunióról szóló jelentésről szavazunk, és itt a bankok szanálásával kapcsolatban ezt jó lenne tudni. Tehát mindenképpen az európai és a nemzeti jogalkotásban is nagyon fontos téma lesz a bankszanálás és itt szeretném megkérdezni, hogy van-e valamilyen hozzáfűzni valója. Úgy gondolom, úgy gondolom, hogy van néhány olyan pont, ahol, egy szanál, ahol a szanálási rezsimet lehetne erősíteni. És pedig nem azért, mert ez az SRB-re, az Egységes Szanálási Testületre vonatkozna, és hogy közvetlenebb hatalmat kapjon. Tehát például, hogy van-e pilóta a gépen, hogy igazából legyen egy ponton egy egyetlen döntéshozó ember a bankszanálási folyamatban. Másodszorban úgy gondolom, hogy a meglévő szabályok fontosak a bankszanálásban, bankszanálási rezsimben, és ebben a tekintetben biztos vagyok benne, hogy az Európai Bizottság mindent megtesz, hogy egész Európában egységes feltételek legyenek. Van egy eszköz, amelyről sokan úgy gondolják, hogy nagyon fontos, ez az EAQR. 2014-ben ezt alkalmaztuk, amikor a stressztesztet teszteltük, és nagyon fontos például a fizetésképtelenségről szóló jogszabályok kavalkádja Európában. Még mindig nagyon nagy különbségek vannak, és ezek gátolhatják a bank szanálási rezsimek alkalmazását. És a stabilitási mechanizmusban, amelyet gondolom jól ismer, vannak például olyan tervek, mint a betétbiztosítási terv, és véleményem szerint ezek a dolgok a két évvel korábbi beszédemet felülírhatják. Hiszen az elmúlt két évben haladást értünk el, még kell mennünk, és jelenleg megvan a bankszanálási rezsim, és az eredményekkel pillanatnyilag szerintem elégedettek lehetünk. Köszönöm szépen a Ramon Tremóza kapszul. Köszönöm szépen. Először is nézzük meg a múlt évi döntéseket. Mit gondol ön arról, hogy mit tett volna másként? A, túl, a két venetói bank tekintetében, vagy a Banco Popular esetében ez a 48 órás időhatár, ez jobb lenne? Mit gondol ön erről? Hiszen ott ugye 48 perc alatt kellett dönteni ezzel az ügynek a kapcsán. A második kérdésem pedig az lenne, hogy ugye Olaszország és Németország fognak ön alá tartozni, nem tudom, hogy ez Ilyen nagy európai bankok esetében ez elég? A kis bankok nagyon sokan vannak, és vannak globális bankok is, ugye, a piacon. De az ő szerepük is rendkívül fontos volt ezeknek a kis bankoknak a szerepe egy ellenálló pénzügyi rendszer kialakítása érdekében. Gyakorlatilag vannak olyan országok, ahol három-négy nagy bank lefedi legalább a 80%-át a hitelpiacnak. Mit gondol erről ön? Köszönöm szépen, Tremóza úr. Három kérdés volt. Az első kérdés arra vonatkozott, hogy mit is lehetett volna másként tenni. A spanyol bank és a két olasz bank esetében Nos, hát az én véleményem szerint, ha visszatekintünk, akkor azt láthatjuk, hogy azért sikeres volt ezeknek a bankoknak a kimentése. És azért voltak dolgok is, amelyeket talán másként kellett volna kezelni. De szerencsére egyetlen egy betétes sem veszített az ügyön, sikerült megőrizni a közpénzeket, és tulajdonképpen azok a szabályok, amelyeket ezen három bank kimentése esetén alkalmaztunk, teljes mértékben megegyeztek a vonatkozó szabályoknak a BRD eh, keretein belül. Ugye amikor nagy bankokról beszélünk, ott ez a harmadik kérdéshez is elvezet egyébként. Mi a célunk? Az a célunk, hogy ilyen nagy bankok vigyék el a piac igen nagy szeleteit, vagy pedig ezek a kisebb bankok szerintünk hatékonyabbak-e? Hát persze itt felmerül az a kérdés is, hogy hogy néznek ki a piaci kezdeményezések az egyik oldalon, aztán az adott bankok tulajdonosainak tőke képessége, hogy eléggé erősek -e ahhoz, hogy fenntartsák a bankjaikat maguk erejéből, és végül a too big to fail, az vajon probléma, vagy sem? Ugye itt a méretgazdaságosságból adódik ez a kérdés, és szerintem, hogyha a válaszokat megvizsgáljuk, akkor ha csak Európán belül gondolkodunk, akkor bizony egyetérthetünk azzal, hogy talán jobb, ha több kicsi bank van a piacon. De sajnos mindig meg kell vizsgálni az európai bankok versenyképességét is, az amerikai bankokhoz képes, vagy az ázsiai bankokhoz képes, és ilyen szempontból viszont valószínűleg a nagyobb európai bankok lesznek majd világszinten versenyképesek. Köszönöm szépen! GUE következik. Mártin van. Köszönöm, Önök úr. Üdvözlöm, Jazbecs úr. Két témám lenne. Egyszer a too big to fail problematika. Láttuk már a pénzügyi válság kitörésével, hogy ott voltak a mentési kísérletek, amelyek az állami költségvetéseket is leterhelték. Hol állunk ma ezzel a problematikával, ebből a too big to fail? Tehát milyen lépéseket tart megfelelőnek? És a bankszektor át struktúrálása nélkül megoldható a helyzet? Ez volt az első kérdésem. A második kérdésem, erről már többször volt szó, a EBRD új formája, a tárgyalások úgy néznek ki, hogy csökken a kompetenciája, hogy látja ezt, hogy ítéli meg, másosorban pedig lehetséges lenne a szanalási testületnek magasabb MLR kvótákat előírni? Uh, Köszönöm szépen a kérdést. A túl nagy ahhoz, hogy elbukjon, gondolata tényleg problémás, de szerencsére azért három csoportba kell szegmentálnunk a bankokat illetve az egész tevékenységet megelőzés, közbelépés és az utókezelés. Tehát ilyen szempontból a megelőzés részre kellene jobban odafigyelnünk. Úgyhogy Itt uh, ugye csak 2014-ben kezdtük meg a munkát az SSM-ben keresztül, és vannak, akik úgy gondolják, hogy még most sem teljesen harmonizált a rendszer Európa szerte. Szerintem jó irányba haladunk, hogyha azt mondjuk, hogy van egy ilyen potenciális probléma, hogy too big to fail, és bizony ezt minél hamarabb meg kell akadályozni, és ilyen szempontból is a felügyeleti rendszert hatékonyabbá kell tenni. Természetesen a közpénzek megőrzése lehet a legfontosabb célunk ebből a szempontból, és a célok meghatározásánál is ezt figyelembe kell venni. Ami pedig azt a gondolatot illeti, hogy nagyobb hatalmakkal vagy hatáskörökkel ruházzuk fel a szanálási rendszert. Nos, hát én már korábban is elmondtam a válaszaim során, hogy a felelősség megosztása kell világos legyen, és ezt már előre tudni kell, ezt előre ismerté kell tenni, és teljes mértékben be is kell tartani. Vagyis én úgy gondolom, hogy talán egy kicsit több autoritásra van szükségünk ezen a területen. De ezt nem azért mondom, mert éppen jelentkeztem erre a munkára, hanem mert úgy gondolom, hogy ez tényleg így lenne helyes. Köszönöm szépen. Ha van még egy kis idő, akkor hozzá tehet még a kérdéshez, nem? Jó, hát akkor nézzük a zöldeket. Ernest Otterson Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm ennek is, hogy eljött. A szállási testület elnökségének tagjait elkötelezettnek reméljük. Nem tudom, jól értettem-e, amit mondott, hogy akár a szenalás pénzügyi instabilitáshoz is vezethet. Hát egy biztos, hogy mi azon leszünk, és gondolom ön is, hogy ezek minimálisak legyenek. Három kérdésem lenne, mint magam is szanálási szakértő. A múltban sokszor volt olyan eset, konkrétan amikor Balga Populár arra kérték, hogy adjon adatokat, Körmingen asszony ezt megtagadta. Ön mit, amikor a bankó Populár kért adatokat, nos, ön megadná -e az ilyen típusú információt a bankoknak, ha szükségesnek látják azok? Aztán ugye az irányelvet éppen átírjuk, és arról szól a vita, hogy az mrl ről kapcsolatban kemény megfogalmazásokat használjunk, vagy csak marginálisan említsük. Ez egy kemény vitatéma, érdekelne a véleménye erről és tehát az előző felvetésemről. Köszönöm. Először az első kérdésére válaszolnék. A spanyol történetből az a tanulság szerintem, hogy meg kell osztani az adatokat szélesebb körűen. Az SRB és az SSM szorosan összefüggő rendszerek, és ezért az adatokat is meg kell osztani közöttük véleményem szerint. Ami az emerelt illeti, az emerel mára ott tart, hogy a rekapitalizációs összegek és a harmadik ö, szereplők vonatkozásában ö, 125 alapponttal kevesebb indul ki. Mi azon vagyunk, hogy hogy az emerelt minden bank számára hozzáférhetővé tegyük, és mint az SRB ö, teljes jogú tagja, én személyesen is azon vagyok, hogy az MRL, tehát minden bank számára hozzáférhető legyen. Van-e még további kérdése? Nem látok spontán jelentkezőt. Ezt persze akkor köszönöm, hogy eljött. Néhány percen belül szavazunk az ön megbízásáról. És ha a bizottság úgy döntene, akkor remélem, hogy jó lesz az együttműködésünk, és gyakran találkozunk majd, és és gondolom, hogy ugyanolyan jó tapasztalatai lesznek a mi parlamentünkkel, mint az, a szlovén parlamenttel voltak, most pedig rövid szünetet rendelek.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

Az utolsó információnk, hogyha akarjátok, hogy elkezdjük, akkor elkezdjük. Nem az elnökön múlik. Rendben. Akkor elkezdjük. Akkor elkezdjük a szavazást. Újra megnyitom az ülést. A közös társasági adó alap az első. Mindenkinél megvan a szavazókártya? mindenki. Akkor tesztelünk, hogy mindenki boldog legyen. Akkor megnyitom a tesztszavazást. Uh, I'm, I'm not happy, I'm new. Én boldogtalan vagyok, én semleges vagyok. Tehát mindenki szavazott, zárom a szavazást egy frakciónak sincs túl sok szavazata, akkor ez így rendben van. Akkor elkezdjük. A közös társasági adó alap, a 70, 71, 72, 73-as módosítók együtt mellette. A név szerint elnézést, elnézést. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. Tehát folytatjuk. A kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. B kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. C kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 221-es módosító mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, 221-est ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Franciaország? Zárom a szavazást. Egyértelműen elutasítva. 2023 as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. D kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 227-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 228 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. E kompromisszum mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Elnézést. F kompromisszum mellette, hol van, itt van. Mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 35-ös módosító mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük. 35-ös, megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 238-as mellett, ellene. Tartózkodás ugyanaz, mint az előbb elfogadtuk. A G kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 251-es módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. 252-es mellette Tehát, hogyha ezt elfogadjuk, akkor egy másik lesz okafogyott. 251-et nem fogadtuk el, tehát most a 252-ről szavazunk. Ha ezt elfogadjuk, akkor a 253-as lesz okafogyott. Tehát 252 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 253 mellett ellene tartózkodás elutasítva. Elnézést. Ellenőrizzük. Szerintem nyilvánvaló volt. Megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Hát ezt láttam én is. Nem volt könnyű megérteni. 254-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 255-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva, 256-os mellett ellene tartózkodás elutasítva, 39-es és 257-es együtt mellett ellene tartózkodás elutasítva. H kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 265-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva az i kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 295-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva. 296-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 297-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 298 okafogyott, a 23-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. J kompromisszum mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 315-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva. 318-as mellett ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. 318-as, mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 320 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 321 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 322 mellett ellene elutasítva. 323 mellett nyilvánvaló, látom, hogy kinyújtotta be ezt a híres módosítót. Igen. 323-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 324 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 325 mellett ellene tartózkodás elutasítva. J a kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva. 328-as módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. K kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Folytatom. KA kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 340-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. L kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 351-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 352-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. LA kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. M kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 358-as módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. 369 mellett ellene tartózkodás elutasítva. N kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. O kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 66-os módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 67-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 392 mellett ellene és elfogadtuk, 394 mellett ellene és elfogadtuk, P kompromisszum mellett ellene és elfogadtuk, Q kompromisszum mellett ellene és elfogadtuk, 406-os mellett ellene tartózkodás elutasítva, R kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk ez kompromisszum mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, T kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, Juri, igen, U kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, százas módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, V kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, Jó sok módosító van benne. Dupla V módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 128-as módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva, de azért ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. 128-as. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. 129-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 7-es módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. 133-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. X kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Y kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 143-as módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. 144-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, Z kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 148-as módosító mellette ellene tartózkodás, tartózkodás ellene, jó, ezért kell megvizsgálnunk, ellenőrizni. 148-as, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. 152-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 153-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A, a kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 10-es módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. AB kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A kompromisszum, jaj. Mellett. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy A B A, egyes, az már probléma, de az A A elfogadtuk. 169-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 170-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 171-es mellett ellene, akkor ezt ellenőriznünk kell. 171-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Hm. Világosabb, mint ahogy gondoltam volna. 172-es módosító. Ja, ja, akkor fogyott elnézést. Akkor az AC kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 179-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös módosító mellett ellene tartózkodás. A, ott nincs ott vér? Jó, akkor elfogadtuk. A D kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 184-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 185-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 188-as mellett ellene tartózkodás elutasítva, 189-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, a E kompromisszumja, jól ejtettem ki, igen, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Akkor most a zárószavazás következik név szerint. Ez a szabály, megnyitom. Mindenki szavazott? Akkor zárom a szavazást. Elfogadtuk. 39-12 ellenében. Gratulálunk Paul Tangnak! És mielőtt átadnám a felnöklést, Gunnar Hökmár kapja meg a szót. Csak annyit szeretnék bejelenteni, hogy Brian Haysel és az SDN-nel együtt kisebbségi jelentést fogadunk el. So, we move to the... Jó, hát akkor jöjjön az utolsó a CCCTB-ből. Allen Lamassur jelentéséről van szó. Kezdjük a 21-től a 34-esig. Ez név szerint történik. Megnyitom a szavazást. What is... Uh, you need... Oh, I'm... Actually, I'm voting. Most, hogy én hogy szavazok, az jó kérdés. Is a roll call vote. But I, uh, we were voting the same actually. So, so that's. <laughs> we call this GroKo in Germany. This is really. <laughs> so the vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. A kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, B kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, C kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, D kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, D A kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, D B mellette ellene tartózkodók elfogadva, E kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, F mellette ellene tartózkodók elfogadva. 204-es módosítás mellette ellene néppárt nem támogatja? Tartózkodók elfogadva, 203 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 204 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 206 nem. 208 mellette ellene tartózkodók leellenőrizzük, megnyitom a szavazást. One EPP too many. Túl sok a néppárti képviselő. Still one... Még mindig. Thank you, Burkert. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. G kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 224-es mellette ellene mellette ellene mellette ellene tartózkodók elfogadva. És ezzel a 228-as következik, mellette ellene tartózkodók elutasítva. 232 mellette ellene tartózkodók elutasítva. H kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 252-es, mellette ellene tartózkodók elfogadva. 24-es módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva. 261 mellette ellene tartózkodók elutasítva. HA kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 265 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 266 mellette ellene tartózkodók elfogadva, HB mellette ellene tartózkodók elfogadva, I mellette ellene tartózkodók elfogadva, IA mellette ellene tartózkodók elfogadva, J mellette ellene tartózkodók elfogadva. 280-as módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva. J A kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, B mellette ellene tartózkodók elfogadva, K kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, L kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, jönnek a preambulum bekezdések A, A mellette ellene tartózkodók elfogadva, B, B mellette ellene tartózkodók elfogadva, C, C mellette ellene tartózkodók elfogadva, D, D kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, E, E mellette ellene tartózkodók elfogadva, M mellette ellene tartózkodók elfogadva, FF mellette ellene tartózkodók elfogadva, 101 mellette ellene tartózkodók elutasítva, N kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, NA mellette ellene tartózkodók elfogadva, 113 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 115 mellette ellene, ezt leellenőrizzük, túl sok megint a néppárti képviselő. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 117 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 118 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 120-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, O kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 126 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 130-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 10-es módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva. 131 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 132 mellette ellene leellenőrizzük. The vote is closed. Lezárom a szavazást, elutasítva. HH kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 134-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 123-as, ehhez van egy szóbeli módosítás is, amely okafogyott, vagy mégsem? De, okafogyott. Akkor nincs 123-as, marad a 129-es nem, ez is okafogyott, úgyhogy a 135-össel folytatjuk, mellette ellene tartózkodók, ezt elfogadjuk, de azért ellenőrizzük le. Nem látom elég jól a feltett kezeket. Egyel több a néppárti képviselő. Lezárom a szavazást. Elfogadva. És ezzel a bizottsági javaslatról Név szerint szavazunk, módosított formában megnyitom a szavazást. The vote is closed. 38 an mellette, 11-en ellene, 5 tartózkodással gratulálunk a jelentéstevőnek. A 9-es módosításról nem szavaztunk? Hol van ez? 25. oldalon. Akkor az ókompromisszum után következik a 9-es módosítás, megtalálták mellette, ellene tartózkodók elfogadva, és akkor Hát már Kúria szó. Hölgyeim és uraim, Eszed a Langéval és Brian Hayes-zel együtt egy kisebbségi véleményt fogunk kapcsolni ez a jelentéshez. Köszönjük szépen! Ezzel együtt úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos szavazás volt, nagyon nagy többség támogatta a szakbizottságon belül ezt az igen ambiciózus javaslatot, amely foglalkozik a digitális adóztatás kérdésével, és a jó, innovatív megoldásokat kínálja fel, úgyhogy azt gondoljuk, hogy az Európai Parlament ezt a e, Európai Tanács ezt a parlamenti véleményt meg kell majd fontolja. Következő napi rendi pontunk egy tervezett Hugh Bayet Európai Szemeszter. Egyes kompromisszum, vagy A kompromisszum mellette tartózkodás elfogadtuk, B kompromisszum mellette ellen tartózkodás elfogadtuk, C mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, F kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, G mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, H mellette ellene tartózkodás elfogadva, 190-es módosító mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, I kompromisszum elfogadtuk, J mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, K mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, L kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, M kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva, N mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, O mellene ellene tartózkodás elfogadtuk, 369-es mellett terület tartózkodás elutasítva. Egyes, ezekről lehetne a közösen szavazni? Uh, to uh, citation 9 in favor. Az egészről szavazunk, elfogadtuk, egyes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, francia bekezdések 10-től 15-ig mellette elfogadtuk, kettes módosító mellette ellen a tartózkodás ellenőrzést igényel. A 15 A kapcsán a kettes módosítóról géppel szavazunk. E Néppárt egyel több szavazatot adott le, mint szabadna, most már jó. Elfogadtuk. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Hármas módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-től 19-ig mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 4-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös mellette ellene elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, maradék mellette ellene tartózkodás elfogadtuk őket, P kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Q kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 22-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 26-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, R kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 36-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, S kompromisszum egyértelmű volt. Na jó, ellenőrizzük a 36-os, tessék, megnyitom a szavazást. One EPP too many. Egy néppárti szavazattal több van. Vote is closed. Is rejected. 45. S kompromisszum jön akkor. Compromise S. Mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 54-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, T kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, U kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, a vélemények bekezdése jönnek. Igen, utolsó oldal, vélemények. Sectoral contributions mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A budgets mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nem szavazunk a három következő bekezdésről, szavazunk a Environment Public Health and Food Safety alfejezetről mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Envi javaslatról van szó. 17. bekezdés. Envi néppártól valaki vegye ki a kártyáját, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18-as bekezdés mellette, ellene tartózkodás ugyanaz a többség, de nézzük meg géppel is. Lezárom a szavazást. Nem, ezt elutasítottuk. 19-es mellette ellenőrzéssel eleve ment. Szorosak ezek a szavazati különbségek. 19-esről géppel szavazunk, lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. 20-as, MV, géppel. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. 21-es MV mellette ellene tartózkodás elutasítva. Név szerinti szavazás következik a módosított szöveg egészéről. Egy néppártival megint több van. egy népelti póttag szavaz itt? Lezárom a szavazást. 45 hét arányban egy tartózkodással elfogadtuk a szöveget. Gratulálok az előadónak. Most az emlozó jelentése következik a versenyről, a versenypolitikáról. A kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, B kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, D-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, E mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 37-es mellette ellene elfogadtuk, úgy tűnik, de nézzük meg géppel. 37-esről géppel szavazunk. Vote is closed. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 28-25 arányban, 38-as mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk 39-es mellette ellene ellenőrzést igényel. Megnyitom a szavazást a 39-esről. Lezárom azt. Elutasítottuk. 40-es mellette, ellene. Milyen néppárt véleménye? Mellette. Tartózkodás elfogadtuk. 41-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 42 mellette, ellene tartózkodás ellenőrzést igényel. Nézzük. Lezárom a szavazást. Szavazat egyenlőség, vagyis elutasítottuk. 43-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hogy nem. Ellenőrizzük a 43-ast. Lezárom a szavazást elfogadtuk, 44-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, F kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 49-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 51-es mellette ellene tartózkodás helyett ellenőrizzük, mert nem egyértelmű, 51-es Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 52-es mellette ellene tartózkodás elfogad, elutasítva. F1 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. G kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. H mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ron? No. Ah, because yes, the paragraph yes. is withdrawn, so everything was withdrawn. So... Mivel a bekezdést visszavonták, a rávonatkozókat is visszavonták, I kompromisszum mellett elfogadtuk, J kompromisszum mellett ellene tartózkodás ellenőrzést igényel, a J kompromisszum, mint hogyha nem kötöttünk volna kompromisszumot. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 9-es, mondja az elnök. Vote is closed. Is adopted amendment 9. Elfogadtuk. 92-es mellette ellene. Megnyitom a szavazást a 92-esről. Lezárom elutasítottuk. 93-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 95 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 96-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, K kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 107-es mellette ellene tartózkodás úgy tűnik, hogy elfogadtuk, ellenőrizhetjük, ha akarják. 107-es géppel is megy. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 108-as mellette ellene tartózkodás. Népet ellene van? Elutasítva 113-as mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk, de nézzük meg. Egy néppárti szavazattal több van, most már jobb a helyzet. Lezárom elutasítva 114-es, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 117-es, mellette ellene tartózkodás helyett ellenőrizzük a 117-est. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 119-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 120-as mellette ellene elutasítottuk, el kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, világos ellenőrzést kérnek mégis kompromisszumról. Hát, ha muszáj, tessék. Megnyitom a szavazást az L-ről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 131-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk 132-es mellette ellene. Elfogadtuk 134 mellette ellene tartózkodás ellenőrzést igényel. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 135-ös részenként első rész mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk. 136-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, M kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 144-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 146-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, elutasítottuk 147-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 148-as mellette ellene tartózkodás. Nézzük meg a 148-ast géppel. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. N kompromisszum mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 156-os mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 158-as két részben, első rész mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 106 második mellette ellene tartózkodás helyett a második részről géppel szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk egy szavazattal. 160-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 164-es mellette ellene ellenőrzést igényel, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk, 165-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 166-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 167-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az OPRS kompromisszum elfogadtuk, 178-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, Q kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 197-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, T kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 205-ös módosú mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 207-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 209-es szóbeli módosítóval mellett ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtok. 2.10-es mellett. ú kompromisszum mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 220-as mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 221 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 222 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 223 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 224. 223. 223. Elfogadtuk. 224 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. V kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Na most a 233 mellett ellene ellenőrizzük, megnyitom. Zárom. Elutasítva. 234 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 235 mellette ellen tartózkodás ellenőrizzük, a 235-ös megnyitom. Zárom elutasítva, V kompromisszum, szóbeli módosítóval mellette, ellene, ellenőrizzük, megnyitom. A dupla V kompromisszum. Az SND. Egy plusz látok ott. Akkor egy gyors konzultáció. A kompromisszum W szóbeli módosítóval. Tehát van egy plusz, egy plusz. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. A 242-es mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 243 mellett a tartózkodás elfogadtuk. 244. Tehát akkor az X kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, Z kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, az Y kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, AA kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, a 254-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 256-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 257-es szóbelivel mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor a 260-ig fogyott, akkor a 261 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 263 jó, mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 264 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 265 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 266 mellett ellene tartózkodás elutasítva, de ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Zárom. Elutasítva. Ez a 264 266, akkor az AB kompromisszum mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 275-ös mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 276 mellett ellene tartózkodás. Elutasítva, de ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást elutasítva, 277-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 278 mellett, ellene, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Kettő kilenc, kettő nyolc, Bocsánat, kettő nyolc. 278. 278. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 279 mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 281 mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Ellenőrizzük, megnyitom. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 283 os mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 284 mellett. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 288 mellett. Ellene. Ellenőrizzük a 288-as. Megintom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 289 mellett ellene tartózkodás. Elutasítva. 290 szóbelivel mellett ellene tartózkodás. Elutasítva. 291 mellett ellene. Tar- ezt ellenőrizzük 291 és megnyitom a szavazást. Zárom. Elutasítva. 292 mellett, ellene. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Kérem, mindenki emelje föl láthatóan a kezét, ha gyorsítani akarja a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes módosító inta. Itt azért látok különbséget, de a kettestől a nyolcig szavazhatunk, hogyha rendben mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, tíz mellett ellene ellenőrizzük. Az INTA tízest, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Akkor ott van az IMCO, az IMCO 3-tól 12-ig, ha nincs kifogás, együtt szavazunk mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, IMCO 13 mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, akkor azt mondanám, hogy a 14-től a 26-ig, akkor a 25-ig jó, tehát 14-től 25-ig Imkó mellett, akkor, akkor egyenként 14-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 17-es, akkor blogban mégis. Tehát 17-től 25-ig mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 26-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, Agri 1-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 2-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, Agri 4-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, Agri 5-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, Agri 6-os mellett ellene, Agri 6-os ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Agri 7-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Agri 9 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Agri 10-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Agri 13 mellett ellene ellenőrizzük az Agri 13-at, megnyitom. Zárom a szavazást. 14-es Agri mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, Agri 15 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, Agri 16 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, Agri 17 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, Agri 18 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, Agri 19 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, Agri 20-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor preambulum bekezdésről nem szavazunk, akkor áttérünk a bevezető rendelkezésekre. Egyes mellette, egyes mellett ellene tartózkodás. Akkor ezt ellenőrizzük az egyes módosítót. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Az 1-től 6-ig bevezeti hivatkozás mellett ellene, tehát a néppárt mellette van, tartózkodás elfogadtuk, kettes módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, ötös módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, hatos módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, Akkor a 10-11-es bevezett hivatkozásról mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 7-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, a 12-es bevezető hivatkozás mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, a 8-as módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva, és akkor az egész szövegről szavazunk név szerint, megnyitom a szavazást. Tehát 49-5 ellenében elfogadtuk, gratulálunk az előadónak. Most akkor áttérünk a véleménytervezetre Tremóza úr tollából. A, akkor most a 32-es e- mellett ellen tartózkodó és elfogadtuk, 33-as mellett ellen tartózkodó és elfogadtuk, 34-es mellett ellen tartózkodó és elfogadtuk, 35-ös mellett ellen tartózkodó és elfogadtuk, 36-os mellett ellene tartózkodás elutasítva, 37-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 38-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 8-as mellett nem. 38-as, aha, erről nem szavazunk, mert már le van fedve, tehát a 40-es. 40-es mellett ellene Ellenőrizzük a 40-est. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. 41-es mellett. Ellene. Nem látok, tehát a 41-est ellenőrizzük. Zárom a szavazást. Elutasítva 42-es mellett tartózkodás elfogadtuk, 43-as mellett tartózkodás elfogadtuk, 44-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 45-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 11-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 46-os mellett ellene ellenőrizzük a 46-ost, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 48-as mellett. Ellene. Ellenőrizzük a 48-ast. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 50-es mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es elfogadtuk, 51-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 52 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 53-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 54-es mellette ellene a zöldek mellette vagy ellene? Zöldek mellette vannak, akkor elfogadjuk. 54-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 15-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 56-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 57-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 16 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 58-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 17-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 18-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 19-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 20-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 22-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 2-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 21-es mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 24 es megnyitom. Zárom a szavazást elutasítva, 25-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva, 26-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 3 os mellette ellene ellenőrizzük a 3 os megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 27-es mellette nem tartózkodás elfogadtuk, 28 os mellette ellen tartózkodás elfogadtuk, 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 29 mellette ellen tartózkodás elfogadtuk, 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 6-os. 6-os mellette ellene, ellenőrizzük a hatost, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást elfogadtuk, 31-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, akkor név szerint az egész szövegről szavazunk a módosítókkal, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. 50-40 ellenében gratulálunk az előadónak, és akkor most az utolsó jelentés, ez pedig ez Bostján Jazbec úr, a Egységes Szanálási Testület tagjának kinevezéséről. Titkosan szavazunk, megnyitom a szavazást. A néppárt már egyen túl sokan vannak. Zárom a szavazást. 41 mellette 6 ellene, 5 tartózkodás. Gratulálunk Jazbec úrnak. Ahogy hallotta. Akkor a szavazást befejeztük, és az ülést is. A munkánkat holnap folytatjuk, kilenckor, és pedig a bankcsomaggal. Köszönöm szépen, az ülés berekeztem.